Okay, uh, let's start the point uh, number Folytatjuk a munkát a 22-es napirendi pont taglalásával az alapjogok helyzet az Európai Unióban. Az alapjogok éves jelentéséről szóló um, jelentés megfogalmazása nagyon fontos a Libe Bizottság számára, hiszen um, mi figyelünk az állampolgári jogokra, az emberi jogokra és az alapjogok érvényesülésére az Európai Unióban. Mint emlékeznek rám, nagyon érdekes meghallgatást tartottunk március 30-án erről a kérdésről. A jelentés tervezetet egy nappal később Laura Ferrara asszony mutatta be, ma pedig a különböző módosítókat vitatjuk meg, amelyeket benyújtottak a jelentés tervezethez. Összesen 909 módosítót nyújtottak be. Nyújtottak be. Öm, sajnos nem sikerült minden módosítót lefordítani minden nyelvre, hiszen nagyon sok módosítót nyújtottak be. Most pedig megadom fel arra a szót. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen minden kollégának, aki hozzájárult módosítójával a munkámhoz. Köszönöm a kollégáknak, és persze köszönöm a ITKO intergrupnak, vagy pedig a korrupció elleni harc, illetve a gyermekjog, gyermekek joga intergrupnak a munkát, és sok másoknak is köszönöm a munkát. Ahogyan elnök asszony mondtam, 909 módosítót nyújtottak be, ez pedig azt mutatja, hogy annak a jele, hogy nagyon nagy érdeklődésre tarthat számot ez a kérdés, illetve ez a jelentéstervezet, hiszen ez egy alapvető fontosságú kérdés Európa számára. Én magam is különböző módosítókat nyújtottam be, hiszen a jelentés fő szövege bizonyos leütés határokba ütközik, ezért igyekeztem rövidre és összefoglalóra írni a jelentést. Az első kérdés a jelentés struktúrájára vonatkozik. Ahogyan többször lehetőségem nyílt az első a jelentés tervezett bemutatása során, ahogy jelentős, be tudtam mutatni a jelentésemet, több részből áll. Az első rész az intézményi kapcsolatokról, a második pedig a specifikus kérdésekről szólt. Az első részben tehát szándékom az, hogy egy átlátható struktúrába mutassam be az intézménye háter, hátteret, az európai intézményeket. Nagyon fontos, hogy ezzel a jelentéssel az Európai Parlament világosan állást foglaljon, és ugyanakkor a külvélek számára egy érthető és világos üzenetet fogalmazzon meg, elsősorban is az Európai Bizottság irányába. Annak érdekében, hogy egy átfogó alapjogi stratégiát dolgozzanak ki. És hogy az intervenció lehetőség is létrejöhessen, amikor az alapjogok az Európai Unió térségében sérülnek. Nagy érdeklődéssel olvastam mindezeket a módosító indítványokat, amelyeket benyújtottak. Nagyon sok fontos észrevételt láttam közöttük, amelyekkel javítani lehet a jelentéstervezetemet, és nagy örömmel láttam, hogy a legtöbb javaslatot támogatni tudom, mi több ezek javítják is a jelentésem szövegét. Persze a külső fellépés és a belső fellépések között, illetve az országok nyomon követése között egyensúlyt kell teremteni, illetve a kopenhágai kritériumokat is figyelembe kell venni. A második cikk, illetve a hetedik cikk figyelembevételével. Az EU alapjogi eredményjelző táblá is nagyon fontos, illetve az alapjogi megfigyelőközpont. Ezekre vonatkoztak a módosító indítványok, melyeket figyelembe vettem. Nagyon érdekesek voltak ezek, és komoly szándékom az, hogy minden módosítóban foglaltakat valamilyen módon megjelenítsem a jelentésemben a második rész, a specifikus az kartában megfogalmazott jogok specifikus sérelméről szól, és itt is nagyon sok módosítót nyújtottak be. Elképzelésem az, hogy igyekszem megőrizni a struktúrát, a jelentéstervezetem struktúráját, amely a nagy makrokategóriákat veszi figyelembe, amelyek alatt al kategóriákat építek fel, például a specifikus jogok sérelme tekintetében. Igyekszem tehát ezt a struktúrát megőrizni, és úgy gondolom, hogy ezzel a struktúrával segíthetjük az állampolgár helyzetét, illetve magának a jelentés olvasójának helyzetét, és így világos és határozott üzenetet fogalmazhatunk meg az Európai Bizottságnak is. Úgy gondolom, hogy a kiinduló struktúra a benyújtott módosítók fényében esetleg átalakulásra szorul, de még egyszer mondom, a legfőbb, az előbb bemutatott kritériumokat, mint a fiatal, a kiskorúak, a nők jogai, vagy az lmbt jogai, vagy pedig a, a krízis um, és a takarékosság intézkedések uh, során felmerülő jogsértések kérdését megtartom, azt gondolom, hogy ezzel sikerül megfelelően ráirányítani figyelmet a legfőbb kérdésre, olvashatóbbá tenni a jelentést, és az alapjogok 2013-2004-es évben való betartásának kérdésére figyelni. Egyértelmű persze, hogy figyelek az önök felvetéseire, észrevételére. Az árnyék jelentőstevők legkövetkező ülésén, a következő Strasburgi ülésen, május 21-én, ha jól emlékszem, ülünk le az árnyék jelentéstevőkkel, és ezt a lehetőséget meg szeretném ragadni arra, és azt is kívánom, hogy folytassuk az együttműködést, amelyet az elmúlt árnyék jelentéstevői találkozókon indítunk útjára, és reményeim szerint így egy olyan jelentés sikerül kidolgozni, amit minél többen támogatnak. Az volna jó és a kívánatos, hogyha egyetértésre jutnánk a legtöbb kérdésben, persze figyelembe véve a viták eredményeit. Az ideális helyzet az volna, hogyha egyhangulag lehetne támogatni a jelentést, illetve a vélemények között egyhangúság jönne létre. Azaz tehát nem tehetek mást, mint hogy figyeljek a felvetésekre, Jelzem, hogy az elmúlt hónapok és az elkövetkező hónapok munkájának eredménye reményeim szerint egy ilyen támogatott jelentés lesz. Köszönöm. Herrera, uh, now I would like to give Most pedig szeretném megadni a szót a képviselőknek, akik szeretnének hozzászólni. Először azonban mindenképpen az árnyék előadók kapnak szót. Gál asszony Elizabeth Vozenberget helyettesíti a néppárt képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, Vozenberg képviselőasszonyt képviselem, illetve felolvasom az ő gondolatait. Nem tud ma itt lenni, mert a férjét elveszítette, gondolom valamennyien mélyen érzünk vele. Felolvasom tehát azt, amit ő írt le. Szeretném még egyszer aláhúzni, hogy az alapvető jogok helyzete az Európában, Európában mindig is nagyon érzékeny kérdés. Oda kell figyelnünk ennek számos szempontjára, és a legfontosabban kell meghatározni ezeket a szempontokat. Szeretnék Ferrer asszonynak, az előadónak gratulálni, szívvel, lélekkel foglalkozott a e, témával, és a munkája eredménye remélhetőleg pozitív hatással lesz általában is az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdéskör telére. 53 e, módosító indítvány nyitottam be egyedül, többet más kollégáimmal, és a frakcióm számára legfontosabb kérdésekkel foglalkoztunk, összesen 134 módosítót nyújtott be a frakciónk. Az intézményi kérdések fejezet e, talán a leginkább eh, kihívásokat eh, megtestesítő rész. Minden eszköz, amelyet a szerződés ismer, a második cikk, az alapszerződés második cikke értelmében eh, azonnal végrehajtandó. Tehát mielőtt új struktúrákat hoznánk létre, a jelenleg érvényes struktúrákat kell teljes mértékben kihasználni és minden szinten alkalmazni. Fontosnak tartom annak tisztázását, hogy az uniós szerződés hetedik cikke szintén tartalmazza az ahhoz szükséges, szükséges mechanizmust, hogy az alapjogi kartát, illetve az ezen a területen lévő EU jogszabályokat be lehessen tartatni. Ezért nincs szükség új mechanizmusra, hanem egy belső stratégiára van szükség, amelyet egy elv kell, hogy e, megerősítsen. E, minden e, szerződést, az összes európai jogszabályt teljes mértékben alkalmazni kell annak érdekében, hogy a gyakorlatban tiszteletben tartsák az emberi jogokat és az alapvető jogokat. Az alapjogi elnökség szerepe természetesen alapvető fontosságú, nem csak az alapjogsértések megelőzésében, hanem az ellenük folytatott küzdelemben is. Ezért Ferrer asszonyt arra biztatnánk, hogy hozzanak létre egy olyan adatbázist, amely az összes fontos adatot tartalmazza. Eközben a szubszidiaritás elvét tiszteletbe kell tartani, biztosítani kell, hogy az Európai Unió a szerződés által meghatározott kompetenciáján belül cselekszik. Az alapvető jogok védelme ki kell, hogy terjedjen az emberkereskedelem elleni küzdelemre, intenzívebbé kell tenni a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelmet szükség van olyan intézkedésekre, amely a kulturális nyelvi sokszínűséget, a fogyatékkal élők, etnikai kisebbségek, kiskorúak és menekültek megfelelő védelmét biztosítja. Minden roma, Európában élő roma érdekében intézkedésekre van szükség a radikalizálódás elleni küzdelemben, belétve a gyűlölet beszéd elleni küzdelmet is. A módosítónk célja az volt, hogy foglalkozunk a megszorítási intézkedésekből adódó esetleges jogsértésekkel is. Ez az egész kérdéskör nagyon érzékeny a mi frakciónk számára, és még belső vitákat is le fogunk folytatni, tehát ezt a levelet küldte Bozenberg asszony. Köszönöm szépen. Niedermüller úr parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék Lára köszönetet mondani nagyon kemény munkát végeztél az elmúlt hetekben, és nagyon nagyra értékelem a munkád eredményét. Ezt a nagyon érzékeny kérdéskört nagyon érzékenyen foglalkoztál ez, és kezelted ezt a nagyon érzékeny kérdéskört. 909 módosító indítvány bejutása jelzi, hogy az Európai Unió számára milyen politikai jelentőséggel is bír ez a kérdéskör. Tehát ez nagyon jó jel, ez a módosítók magas száma. Azt jelzi, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a kérdéskört, és a jövőben is nagyon jó vitákat fogunk erről lefolytatni. Teljesen egyetértek Ferrara asszonyjal a tekintetben is, hogy a jelentés struktúrája nagyon fontos kérdés. Ezzel kapcsolatban már voltak viták, eszmecserék, és úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba megyünk. Számomra és az egész frakcióm számára a jelentés első része különösen fontos. Ez foglalkozik, ugyanis nagyon lényeges általános kérdésekkel. Ez eh, alapozza meg elméletileg az egész jelentést, és eh, ezért ez eh, különösen fontos. Meg vagyok győződve arról, hogy szükség van valamilyen új mechanizmusra. Először is azért, mert megváltozott a helyzet. Új kihívások jelentek meg, változott néhány európai országban a politikai helyzet és természetesen a meglévő eszközöket és intézményeket is használhatjuk, de meg kell nyitni a vitát új módszerekről, új intézkedésekről, új megközelítésekről. Ezért úgy gondolom, hogy ez a jövőbeni vitának egy fontos eleme kell, hogy legyen. Véleményem szerint sok nagyon érzékeny kérdéssel kielégítő mértékben foglalkozik a jelentés, diszkrimináció, nők, gyermekek, LGBTI személyek, kisebbségek védelme. Ez a jelentés nagyon fontos része. Határozottan támogatom azt is, hogy az alapjogok tiszteletben tartásának monitorozására jöjjön létre egy intézményi struktúra, és a bizottság rendelkezésre álló forrásokból figyeljék nyomon, hogy az alapjogi ügynökség, a civil szervezetek milyen beszámolókat készítenek, és itt külön kiemelném a civil szervezetek szerepét. De a stratégia csak akkor lehet sikeres, hogyha alapja a jogállamiság, a joguralma, ugyanis ez előfeltétele az alapjövető jogok tiszteletbe tartásának, annak, hogy a szerződésből és a nemzetközi jogból fakadó jogokat valóban tiszteletben tartják. Szükség van kölcsönös bizalomra a tagállamok és a tagállamok jogrendjei tekintetében a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülének a térségét akarjuk ugye létrehozni. A tanács és a bizottság is megvitatja ezeket a kérdéseket. Számomra a legfontosabb dolog az, hogy legyen egy nyitott, nyílt vita erről Strasbourgban. Az összes érzékeny kérdést vitassuk meg. És ezt követően biztos vagyok abban, hogy egy nagyon erős, nagyon széles körben elfogadott jelentés fog megszületni. Az én frakciómnak ez a legfőbb célja. Na, köszönöm szépen. Most pedig Louis Michelnek adom meg a szót. Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozom azokhoz, akik gratuláltak Ferrara az, hogy kiváló munkájához. Ez a munka azt hiszem, hogy nagyon magas színvonalú, és szeretném, Gál asszony, hogyha a kollégájának eljutatná részvét nyilvánításomat. Nos, az, az alapjogokat nem csak időlegesen kell alkalmazni, hanem mindig. Az összes tagállamban alkalmazni kell ezeket a jogokat, nem csak akkor, amikor egy ország jelentkezik az Európai Uniába. Ami a demokratikus berendezkedést, a jogállamiságot illeti, azt tudom mondani, hogy jelenleg eléggé véletlenszerű az, ezeknek a jogoknak a megsértésére való reakció, és elősz, néha előfordulhat, hogy opportunista a reakció az ilyen problémákkal kapcsolatban, és ez nagyon rosszat tesz a jelenlegi rendszernek. Úgy gondolom, hogy a rendszerszerű és objektív felmérést kell tartani, értékelést kell tartani, folytonosan kell az összes tagállamban értékelni a helyzetet közös indikátorok alapján. Tehát véleményem szerint tagállamokra lebontott elemzést kell, értékelést kell készíteni minden évben. A frakció társaimmal, akik a Libének is tagjai, készítettünk egy irányirányú javaslatot azok, akik félnek attól, hogy vajon milyenek a szándékaink, hadd mondjam el, hogy minden tagállamban vannak hiányosságok. Egyetlen olyan tagállam sincs, aki minden szabálynak megfelel az alapjogokkal kapcsolatban. Nincs egyetlen ilyen tagállam sem hazám, sem feltétlenül áll túl jól ebben a témában. Ezt én el is szoktam mondani, és azt hiszem, hogy csak így lehet bizalommal együtt dolgozni. Tehát közösen kell megerősíteni az alapjogok helyzetét az egész EU-ban. A többi frakció módosítóit elolvastam, a legtöbb módosító azt fogalmazza meg, hogy minden egyes tagállamban folytonos ellenőrzésre van szükség, illetve hogy kell egy alapjogi eredményjelzőtábla. Nagyon fontos az is, hogy az alapjogi ügynökség mandátuma megfelelő, ezt is felül kell vizsgálni. Ezt gondolja Ferrara asszony, a szocialista frakció és a zöldek is. Különös figyelemmel olvastam el a 121-es módosítót. Ezt Mosenberg asszony nyújtotta be, az jelentéstevő és más néppárti kollégák. És úgy tűnik, hogy ez a módosító azt fogalmazza meg, hogy minden egyes tagállamban folytonos kiértékelés elemzése van szükség. A legutóbbi árnyékjelentéstevő jelentéstevő ülésen a néppárti árnyékjelentéstevőtől azt hallottam, hogy ez csak akkor van lehetőség, hogyha a közös indikátorok alapján ez indokolt. Szerintem nyilvánvaló az, hogy itt közös indikátorok vannak, közös kritériumok alapján tesszük ezt meg, ezt ugyanúgy alkalmazzuk mindenhol a, nem arról van szó, hogy egyes tagállammal enyhébbek lennénk másokkal, nem, nem. Ebből a módosítóból azt vonom én a következtetésként, hogy a néppárt is egyetért a többi frakcióval, a többi frakció többségével, tehát a parlamentnek felelősség teljesen kell viselkedni, és azt kell kérnie, hogy legyen egy tagállamokra lebontott erről szóló eredménytábla. Szerintem ez az eredménytábla egyébként minimum. A frakció még tovább szeretne menni. Egy strukturált és progresszív mechanizmust javaslunk, melynek a lényege a párbeszéd az európai szemeszter alapján. A párbeszéd abból állna, hogy a bizottság formális ajánlásokat fogalmazna meg egy olyan tagállamnak, ahol megsérülnek az alapjogok. A hetes cikkről hadd beszéljek, mert magam is ezt nagyon jól ismerem, és amikor a Heider, ki, ki, Heider ügy kitört Ausztriában, akkor ennek a felülvizsgálatával én is foglalkoztam. De annyira nehéz ezt a hetedik cikket alkalmazni, olyan nehéz ez a mechanizmus, hogy majdnem minden tagállamnak van vétójoga, ezt kéne valahogyan megváltoztatni, ugyanis a hetes cikk nem elegendő önmagában a cél elérésére. 210-es módosító, ezt a néppárti jelentéstevő és más frakciótársai nyújtották be. Szerintem ez már csírájában egy kompromisszum kezdeménye. Benyújtottam olyan módosítókat, amely külön alapjogi jogsértésekre utal, tehát konkrétan. Én azt mondanám, hogy a terrorizmus elleni harc, a tömeges megfigyelés, az is az új technológiák témájában kell ö, konkretizálni a dolgokat még jobban. Vagy a romák kérdése, erről az imént beszéltünk, a ö, fedél nélküliek, a gyermekek jogai, de ez nem egy teljes lista mindenkit meg kell védeni, akinek a jogai nem teljesedhetnek ki. Úgy gondolom, hogy mi az európai népek képviselői, e, nekünk ez a kötelességünk, hogy kiálljunk az emberi és az alapjogok mellett. Ezt azért tesszük, mert e, nem csak azért e, tesszük ezt, mert szeretjük az európai polgárokat, hanem azért is, mert ki kell mutatnunk azt egyértelműen, hogy nem engedhetünk ezekből az alapjogokból. Thank you. Köszönöm szépen. Verzi asszony. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyban egyetértek azzal, ami eddig elhangzott. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak. Nagyon kellemes ilyen körülmények között dolgozni. Én is Szeretném azt mondani Gál asszonynak, azt szeretném kérni tőle, hogy adja át a részvét nyilvánításomat a kollégájának, ami a módosítókat illeti, azt mondom, hogy a, a módosítók nagy többsége kompatibilis a mi e, elképzeléseinkkel. Vannak egyébként nagyon nagy jelentőségű módosítók is. Ami engem illet, számomra is nagyon fontos az a keret, amit hallottunk az imént, mert nagyon fontos, hogy egyértelműen fogalmazzunk. Tehát mindent meg kell tenni azért, hogy megtartsuk a jelentés szerkezetét, mert ez nagyon világos szerkezet. A frakciótársaimmal körülbelül 70 módosítót nyújtottunk be, nem hiszem, hogy ez eltorzítaná jelentést, sőt, inkább arról van szó, hogy megpróbálunk egyértelműbben vagy konkrétabban fogalmazni, vagy kiemelni dolgokat, amik nem voltak eléggé kiemelve az eredeti jelentéstervezetben. Kisebbségek jogai mellett szólunk, a romák, LGBT személyek, a külső és belső szakpolitikák koherenciáról, illetve az adatvédelemről van itt szó leginkább ezekben a módosítókban. Azt hiszem Gálasszony mondta azt, mondta azt, hogy eh, ez egyfajta új korszak. Nos, én már 30 éve az emberi jogok kiterjesztése mellett szólunk. Most eh, tíz éve arról van szó, hogy megpróbálunk az ellen kijelni, hogy ne csökkenjenek az emberi jogok, tehát ez egy eh, újfajta helyzet. Egyfajta minimumot szeretnénk tehát elérni. Ez az első etap egy hosszú folyamatban, tehát szerintem azért ennél többre van szükség. Kérdés, hogy az alapjogi karta valóban értelmes dolog-e, vagy csak egy újabb darab papír, amin át lehet lépni. Azt hiszem Michel úr mondta, hogy az európai polgárokat nagyon foglalkoztatják ezek a kérdések, az alapjogok, az emberi jogok, a demokrácia. Minden euróbarométer felmérés erről szól, hogy ebben nyilvánul meg az európai állam. Úgyhogy azt hiszem, hogy előre tudunk lépni, és fontosnak tartom, hogy ez meg is történjen. És ez egyáltalán nem semleges abból a szempontból is, hogy a külvilág hogyan vélekedik az euról. Mit gondol a külvilág rólunk, hogyha az EU-n belül sincs rend, így sem tartják tiszteletben az alapjogokat? Számomra nagyon fontos ez a külső-belső egyensúly. Köszönöm. Vanderk asszony egy kérdést szeretne feltenni. Kedves kollégák, az Európai Unió és a tagállamok elfogadtak egy alapjogi kartát. És nyilvánvaló az európai polgárok felé garantálni akarjuk az alapjogok tiszteletben tartását. Ez minden közösségre vonatkozik, a nemek közötti egyenlőségre, a jogelvek tiszteletben tartására. Aki az Európai Unióhoz csatlakozik, az vállalja azt, hogy tiszteletben tartja az alapvető jogokat és értékeket. De aggodalommal figyelem azt, hogy azért párpolitikai dogmák is bekerültek ebbe a dokumentumba, abban a részben, ahol az Európában az, az emberi jogok általános kérdésével foglalkozik. Az Európai Parlament gyakorlatilag felszólítja arra a tagállamokat, hogy sértsék meg a belső jogot, amikor felszólítja őket arra, hogy eh, ne vegyenek őrizetbe, vagy ne internáljanak illegális bevándorlókat a kiskorúak kivételével. Ez eh, egyértelműen eh, sérti a szubszidiaritás elvét. Valamennyiünknek ugyanazt kell gondolnunk a bevándorlásról egy, ezért nem fogjuk tudni ezt a nagyon fontos dokumentumot megszavazni. Elítéljük ezt a részét a dokumentumnak, és azt a megalapítást is, hogy antiszeminista, antiszemitizmus veszélye, veszélye fenyegeti Európát. A vallásszabadság garantálását kérjük. Jürek úr. Elnök asszony, kedves kollégák, szeretnék rámutatni arra, hogy egyfajta egyoldalúságot vélek felfedezni ebben a jelentés tervezetben. Módosító indítványokat is nyújtottam be éppen emiatt. Eléggé meglepő, hogy amikor az intoleranciáról esik szó, Találunk hivatkozást eh, például az iszlámmal szembeni intoleranciáról, viszont nincs szó a szövegben a eh, keresztény üldözések eh, elítéléséről. Ez nyugtalanító, pedig elég nyugtalanító adatok állnak rendelkezésünkre a múlt év végén Franciaországban jelentek meg erről adatok. Mintegy 200 esetről van szó, amikor is temetőket gyaláztak meg, keresztény sírokat gyaláztak meg. Ezzel kapcsolatban még azt is el kell mondani, hogy igen, a sírgyalázások esetében mint egy 80%-ban volt szó keresztény sírokról. Mind gondolnunk kell, amikor a jogérvényesítésről beszélünk, és hogyha az intoleranciáról beszélünk, akkor erről a nagyon nyugtalanító tendenciáról is szót kell ejtenünk. Remélem, hogy a módosító indítványokat el fogják fogadni, ez azért is fontos, mert az Európai Parlament a keresztényekkel szembeni gyűlölet, a keresztény üldözések nagyon súlyos jelenségéről beszél, és eh, erről folyik diskurzus, hiszen a, még a mi eh, területünkön is előfordul ilyen. Még egy dolog, amiről beszélni szeretnék. Nem tudom, hogy jelenleg mi történik a 28 eh, tagállamban, ahol is a többségnek véleményt kell nyilvánítani a kisebbségek kapcsán, mit gondolnak a kisebbségekről. Az EU szerződés hetedik cikke tartalmaz egyfajta szankcionálási mechanizmust, de szerintem a hetedik cikk helyett a jelentés tervezetben inkább arra kellene hivatkoznunk, amit hallunk az elmúlt években az európaiaktól, az európaiak hangjára oda kell figyelni, illetve a népszavazásokra, um, amelyek több országban lezajlottak. Hogyha Európáról, Európa egységéről beszélünk, akkor egymásra oda kell figyelnünk, meg kell hallgatnunk egymást szép, és remélem, hogy valóság is lesz majd, hogyha ebben a jelentés tervezetben megemlítjük a e, Szlovéniában és Horvátországban a népszabadások kapcsán e, bekövetkezett támadásokat, és Szlovákiában a családok, a gyermek gondozásának a joga kapcsán volt népszabadás, amiben nagyon, amelyen nagyon sokan vettek részt. Hogyha Európa egységéről beszélünk, akkor ezekről a kérdésekről is beszélnünk kell. A 21. század elején vagyunk, és vannak közöttünk az Európai Unióban olyanok, akik úgy érzik magukat, mint csak egy a függelék szerepét töltenék be. A tagállami érzékenységeket, sajátosságokat mindenképpen figyelembe kell venni. Természetesen sok mindenről gondolkozhatunk, nagyon másképpen, de a kérdés az, hogy hol ér véget Európa. Szippel asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdésre szeretnék kitérni. Először is teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogy az Európai Uniós alapjogokról beszéljünk, és ezt az antiszemitizmussal, az iszlamofóbiával mhm. és valamely e, sírok vagy temetők meggyalázásával egy e, sorban említsük, egy szintre helyezzük Másodszorban, mi itt az EU-ban jogot alkotunk, jogszabályokat alkotunk, például arról is, hogy hogyan kell bánni a menedéket kérővel, és ezek a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, hiszen ezt a tagállamok közösen fogadták el, ezeket az EU e, törvényeket, jogszabályokat. És ez nem beavatkozás a belügyekbe, hanem ez szükséges bírálat, e, ahogyha ezeket a jogszabályokat e, valamelyik ország nem tartja be, hiszen a menekültői csomag minden tagállamra vonatkozik. És végezetül a jövőbeni munkánk szempontjából mire lesz szükség? Louis Michel is említette ezt. Minden tagállamban vannak alapjogsértések, és eljött az ideje most már valóban annak, hogy gondolkozzunk azon, hogy az, Euró, az értékek Európai Unió, Uniójában hol élik meg az értékeket, és hol sértik meg ezeket. És hogyha nem érvényesítik az értékeket, akkor ezt nem az általunk elfogadott jogszabályok rossz minőségének tudható be. Ezért a besz, a jelentésben arról is szólni kell, hogy nekünk, képviselőknek mit kell megtenni a jogalkotás mellett. Arra van szükség, hogy mindig rámutassunk arra, ahol, ahol a viszonyok nagyon negatív irányba változtak, és meg kell próbálnunk nyomást gyakorolni a helytelenül eljáró tagállamokra, hiszen eh, mi együtt közösen eh, döntöttünk úgy, hogy az EU értékeit eh, betartjuk. Mr. Niedermüller. Niedermüller Péter. Köszönöm szépen. Csak két rövid észrevételem van. Az előttem szóló kollégák megjegyzéseit kommentálva. Azt hiszem, hogy nagyon világosan kell fogalmazni nem létezik az Európai Unión belül keresztény ellenes mozgalom vagy politikai párt. Lehet, hogy máshol a világ más területén létezik keresztény ellenes mozgalom, de ez Európai Unióban nem, már pedig ez az emberi jogok Európai Uniós érvényesüléséről szól az eljelentés. Másodszorban az illegális migrációról szólva látni kell, hogy ezek menedékjogot kérő emberek, akik új életet akarnak kezdeni Európában. is. hogyha csupán azt mondjuk, hogy ezeket az embereket eh, őrizetbe kell venni, már ez maga az alapjogokba ütközik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egy közös európai bevándorlási eh, politika mellett kell érvelnünk, eh, és nem a nemzeti bevándorlási politikákat kell támogatnunk, mint ahogy ezt egy-két országban el akarják érni. Ez egy nagyon rossz megoldás. Köszönöm. Austin asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy az általános nyomon követési mechanizmusról vita várható. És Van, aki ezt úgy értelmezi, hogy esetleg ez egy tagállam szuverenitásába való beavatkozás. Úgy hiszem, hogy figyelembe kell vennünk azt a nagyon fontos tapasztalatot, amelyet az Európa Tanácsban szereztünk. A monitorozó testületek az Európa Tanácson belül rendes, fontos munkát végeztek, és semmilyen módon sem sértik az országok szuverenitását, hanem világos munkát végeznek a kritériumok teljesültét vagy nem teljesültét vizsgálják. 12 évig voltam egy ilyen monitorozó testület tagja. És ez az ő jelentésük sokkal megérthetőbbé teszi azokat az ország specifikus kérdéseket, amelyeket meg kell ismernünk. Tehát ne féljünk az ország specifikus monitorozás vagy nyomonkövetés folyamatától. Ez egy olyan mechanizmus, amely bizony segíthet abban, hogy jobban értsük egymást, és párbeszéd jöhessen létre a tagállamok között. Úgy gondolom, hogy ha parlamentben is lefolytatjuk ezt a vitát, ez még termékenyebb lesz, mintha csak az administratív szervek vizsgálódnak. Köszönöm. Köszönöm, Skibek úr. me. Mm, thank you very much. Uh, I'm also uh, grateful for this. <clears throat> Köszönöm szépen. Én is nagyra értékelem Ferra Rosszony munkáját. És kifejezésre szeretném juttatni, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartom én is. Azt gondolom, hogy az emberi méltóságot senki nem, senki nem foszthatja meg az ember, embert az emberi méltóságától, de az emberi jogok nem kisajátíthatók egyes csoportok által. Szándékosan mondom ezt, hiszen ugyanazt a tiszteletet kell biztosítani mindenki számára, nem csak az emberek egy bizonyos csoportja számára, akik bizonyos jogokat hangoztatnak, vagy valamilyen specifikus tulajdonsággal rendelkeznek, hogy ennek örvény a saját érdekeiket helyezzék elő, előtérbe. Tehát ne csak az egyedülnevelő anyákat, egyedülnevelő apákat, az időseket, a munkanélkülieket, a munkanélküli fiatalokat említsük meg, hanem ne csak másokról beszéljünk, hanem róluk is, akiket felsoroltam. Fontos, hogy nek hallassuk ezeknek az embereknek a hallát, és jelzem azt is, hogy a keresztényeket is üldözik, ahogy lengyel kollégám elmondta. És bármennyire is egyetértünk, vagy vitázunk a hitünkben, nem vitatható, hogy a keresztényeket üldözik. Az anti, az iszlám ellenesség és az antiszemitizmusról gyakran beszélünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy látható Európában a keresztény ellenesség. Ezért aggályomat szeretném hangoztatni itt a tisztelt házban megragadható trendek kapcsán. Múlt héten a, a Strasburgi plenárison a Kenyával kapcsolatos álláspont jogalkot határozattervezetről vitáztunk. Nos, ezek a gyermekek kényában azért kellett, hogy meghalniuk, mert Jézus Krisztusban hisznek. Tehát ne fordítsuk el a tekintetünket, látni kell, hogy a keresztények sok helyütt szenvednek a világon, akár Európában is. Persze a zsidó vagy a muzulmán közösségeket is meg akarjuk védeni, ez igaz, meg akarjuk, de a szabad vallás gyakorlás mellett vagyunk tiszteletben kell tartani az állampolgárok kulturális és vallási hovatartozását. Hogyha az emberi jogokról beszélünk, akkor érdemes kiemelni egy esetet Franciaországban, ahol üldözés, hát nem is üldözés, hanem büntetés tárgyává vált valaki, ahol egy család szimbólumát viselte valaki, a férfi, nő és két gyermekből álló család szimbólumát viselte, és ezért megbüntették. Köszönöm szépen. Kienge asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, én is köszönöm Ferrara asszonynak a munkát, amelyet végzette, és amely lehetőséget kínál számunkra, hogy egy nagyon fontos vitát kérdést vitathassunk meg. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy szükség van az emberi jogok érvényesülésének éves nyomon követésére, hiszen gyakran azt gondoljuk, hogy mi itt Európában immunisak volnánk az emberi jogos, jogok megsértése tekintetében, de hát ez nem így van. Hiszen éppen most, jelen pillanatban is megtört, megsérték az emberi jogokat égbe kiáltó dolgok történnek, és ezeket a eseményeket meg kell vizsgálni, ki kell vizsgálni. Azt gondolhatjuk, hogy a demokráciában nem történhet emberi jogsérelem, de hát ez nem így van. Éppen ezért a nyomonkövetés és az ellenőrzés szintjét meg kell emelnünk annak érdekében, hogy támogassuk a demokráciát. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez az eszköz, ezt az eszközt más országok vizsgálatára használjuk, és ez egy hatékony eszköz. Úgy gondolom, hogy ne csak más országok vizsgálatára használjuk ezt az eszközt, hanem a Nobel békadi birtokosaként magunkkal szemben is a legmagasabb ellenőrzési szintet alkalmazzuk a társadalom minden területén, és persze a bevándorlók, a migránsok, az állampolgárok jogait is épp úgy érvényesíteni kell, mint bárhol máshol. Éppen ezért Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy szükség van az éves ellenőrzések végrehajtására. Köszönöm. Köszönöm, Ernst asszony. Kérte a szót, parancsoljon. Ja, um, ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nagyon világosan fogok fogalmazni. Hogyha valaki azt mondja, hogy az EU-ban a keresztényeket üldözik, az a más régiókban történő keresztény üldözéseket kicsinyíti, és ez megengedhetetlen. Minden egyes temető elleni támadást el kell ítélnünk, ez teljesen logikus és világos. Ám az Európai Unióban azt mondani, hogy a keresztényeket szisztematikus módon üldöznék, hát ez téves hiszen voltak éppen itt rendszerszerű, szisztematikus emberi jogsérelmekről beszélünk más országokban. Hogyha valaki ennyire sikra száll a keresztények érdekéért, és ezt joggal teszik meg persze, akkor fontos volna az is, hogy lássák, hogy Szíriában és Irakban rengeteg keresztény van a menekültáborokban, és ők is megfelelő támogatást kapjanak. Az Erbili püspök mondatával zárom mondandómat, csak akkor lesz béke, hogyha szunitákkal és a sítákkal is megbékülünk mi, keresztények. Fontos tehát, hogy ennek a szellemében mérsékletesen szólaljanak fel, és így gondolkozzanak. Köszönöm. Rendben van az utolsó felszólaló, Jurek képviselő. Ja, e, pani przewodnicząca e, Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer, az ügyrend által lehetővé tett jogom alapján protestálni szeretnék. Senki sem beszélt keresztény üldözésről a állásfoglalás indítvány kapcsán, nem. Az muzul, iszlamofóbiáról és hasonló dolgokról volt szó. És arról is volt szó, hogy a zsidókat vagy a muszlimokat is üldözik, tehát különböző tapasztalatokkal rendelkezünk az egyes országokon belül és kívül. Úgy gondolom tehát, hogy az intoleranciára nagyon érzékenyek kell, hogy legyünk, és fontos az is, hogy bizonyos nyilatkozatok ellen sikre szálljunk. Többek között én személyesen az ellen vagyok, amikor az muzulmán vagy a zsidó ö, temetők meggyalázásáról van szó, akkor ezt ne vandáles cselekménynek tekintsük, hanem ö, gyűlöletet szító eseménynek, illetve a gyűlölet megjelenésének. Bizt, ugyanakkor mindenkit meg kell védeni az ilyen gyűlölettámadások és a vandalizmus ellen. Az a kötelezettségünk, hogy reagáljunk erre a tényre. A szolidaritás és a szociális béke Európájának próba kövez, fontos, hogy sikra szálljunk a gyűlölet minden formája ellen. Ne az ideológiák szellemében élő Európában éljünk, amelyben az ideológiák egymás ellen harcolnak. Köszönöm szépen. Uh, Bocskor Andrea kapszót. Asszonynak a jelentést nagyon fontos témának tartom az alapvető jogok, emberi jogoknak a helyzetének a megvilágítását, és mint tudjuk, az alapvető emberi jogok közé tartozik az, hogy teljes körű anyanyelv használata és egyenlő kell induljon mindenki az oktatásban, a közigazgatásban, a mindennapi nyelvhasználatban, és ennek fényében nagyon fontosnak tartanám, hogy a különböző kisebbségek sorában kellő hangsúly kerüljön a hagyományos nemzeti kisebbségek helyzetének a vizsgálatára, az, hogy milyen jogaik és esélyék vannak anyanyelvük teljes használatára, és ezért úgy gondolom, hogy ez nem csak az alapvető emberi jogok része, hanem az európai kulturális sokszínűségnek is egyik nagyon fontos eleme, illetve még amit szintén kiemelnék, hogy az Európai Unión belül is fontos ez, de az EU-nak oda kell figyelnie a szomszédság politikájában is, hogy ez legyen egy fontos szempont, és a csatlakozás előtt álló országoknál is nyomon kövessék, hogy valóban úgy bánnak-e a többségi nemzetek a kisebbséggel, mint önmagukkal. Köszönöm. Okay, Köszönjük szépen, lezárom a felszólalók listáját, és most megadom az Euró- megkérdezem az Európai Bizottságot, hogy van-e észrevétele mindezzel kapcsolatban, amit itt hallottunk. There is no. Okay, there is no request. Then... Úgy látom, senki nem kér szót. Nem? Jó. Végezetül szeretném megkérni Ferrara asszonyt, hogy foglalja össze az elhangzottakat. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is részvédemet fejezem ki Rosenberg asszonynak. Kérem Gál asszonyt, hogy ezt adja át neki. Megköszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkát, a sok észrevételt, a támogatást, biztatást. Természetesen a többi kollégának is köszönetet kell, hogy mondjak, akik a mai napon hozzászóltak ehhez. Mit láthatunk itt? Általános trendek. Az Európai Uniónak, a bizottságnak proaktívabb szerepet kell vállalnia, tehát a bizottságnak el kell vállalni azt a szerepet, hogy védi az alapjogokat, és akár közbe is kell avatkozni, közbe is avatkozhat. Aztán mindenki egyetért abban, hogy folyamatos nyomon követésre van szükség, ezt többször, több helyről elmondták, de itt nem arról van szó, hogy bűnbakokat keresünk, és jobban kell tudatosítani azt, hogy mi is pontosan a helyzet az egyes tagállamokban. Tudnunk kell, hogy hol kell közbeavatkoznunk, hogy javítsuk a helyzetet, hogy javítsuk az alapjogok védelmét, és ha lehet, meg is előzzünk negatív dolgokat. Új mechanizmusok bevezetése. Nos, a bevált gyakorlatokat kell mindenképpen megfontolni és alkalmazni, ahol lehet, de sokszor egyes mechanizmusok nem megfelelőek, nem elégségesek. és természetesen meg kell vizsgálni mindig új lehetőségeket is. Mindezt a szubszidaritás elvének figyelembevételével természetesen nem szabad bele avatkozni a tagállamok saját jogszabályaiba, de rendkívül fontos az, hogy olyan mechanizmusokat alakítsunk ki, amelyek javíthatják az országonkéti lebontásban történő nyomonkövetést, és amelyek a lehető legteljesebb védelmet adják az alapjogoknak. Az imént Kienge asszony azt mondta, hogy a közömbösség ellen is harcolnunk kell, a közömbösséggel is fel kell venni a harcot, tehát fenn kell tartani a figyelmet, mindig oda kell erre figyelni, mert csak így lehet elérni azt, hogy megfelelően védjük az alapjogokat. Ami a bevándorlási politikát illeti, hadd mondjam el azt, egy olyan jelentésre van itt alapvetően szó, ami az alapjogokról szól. A szakbizottságból már van egy, vagy elindult egy saját kezdeményezés jelentés, amelynek stratégiai fontossága van, és, a, és ami a földközi tengerről szól. Ez az alapjogi jelentés az alapjogokról szól, amely, amelyek mindenkit megilletnek. Tehát ez azt jelenti, hogy azoknak is, akik menedékjogért folyamodnak, azoknak az embereknek is élvezniük kell ezeket a jogokat. Nem arról van szó, hogy a, a, nem arról van szó, hogy a tagállamoknak nincs itt döntési jogköre, hanem arról van szó, hogy van egy minimum, amelyet mindenkinek teljesíteni kell, akár a menegült kérők esetében is, tehát egyfajta garanciákat kell, jogi garanciákat kell adni azoknak, akik menekült jogot kérnek. Aztán a vallásokkal szembeni tolerancia. Nagyon sok ilyen témájú módosítót kaptam. Az iszlám ellenesség. Vagy az afrikaiak ellen irányuló érzelmek. Hát nagyon sok ilyesmit tapasztalunk az Európai Unióban, ezek a vallás szabadság elve ellen mennek, illetve a szabad vallás választása ellen. Nagyon fontos az, hogy a vallásokat, hogy a vallások, a szabad vallás gyakorlás jogát tiszteletben tartsuk, ezt mindig minden körülmények között garantálni kell. Folytatjuk most a munkát. Megpróbálok kompromisszumokat kialakítani a módosítókról, de azt hiszem, hogy folytatjuk majd az együttműködés eddigi jó szellemét, és hogyha ez sikerül elérni, akkor bizonyára nagyon jó eredmény sikerül majd elérni. Köszönöm szépen. Elnök, jó, köszönöm szépen. Köszönöm Ferrer asszony. Az ennyi jelentéstevő ülésére Strasbourgban kerül sor a következő plenáris ülés alatt, és június 3-áról 25-ére, június 25-ére fogjuk elhalasztani az ülést, illetve a szavazást. A következő napirendi pontnál nagyon fontos lesz a bizottság véleményem, de még nem érkezett meg a bizottság képviselője, úgyhogy 4.30-ig felfüggesztem az ülést, még nem érkezett meg a bizottság képviselője.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 Köszönöm.

Okay, dear colleagues, we will start the... Kedves kollégák, 22a pont következik, eszmecsere. Az elnökök konferenciának április 30-i határozatáról, amelynek tárgya az volt, hogy milyen lehetséges hatása van annak, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy újra bevezeti a halálbüntetést. Kedves kollégák, április 30-án az elnökök konferenciája a LIBE eh, szakbizottságnak megfontolásra eh, küldte el ezt a eh, témát. Misú asszonynak szeretném megadni a szót, és arra kérem, hogy tartsa meg bevezetőjét, utána pedig a képviselők kapnak lehetőséget. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Szeretném ismét megköszönni ezt a mai eszmecserét az adott témában. Juncker elnök és Timmermans első alelnök már nagyon explicit nyilatkozatokat tettek erről a kérdésről múlt héten. Szeretnék rögtön a lényegre térni. Az EU alapjogi karta második cikke megtiltja azt, hogy bárkit halára ítéljenek vagy kivégezzenek. Az Európai Emberjogi Bíróság úgy döntött, hogy a halálbüntetés az Európai Emberjogi Egyezmény megsértését jelenti. A halálbüntetés eltörlése egy előfeltétel, amelynek az államok meg kell, hogy feleljenek, hogyha az Európa Tanács vagy az Európai Unió tagjává kívánnak válni. Úgy tájékoztattak, hogy az elnökök ér, értekezlete kérte meg önöket arra, hogy tárgyalják meg ezt a kérdést, ami a bizottság álláspontját illeti. Kétel merülhet fel, hogy a legnagyobb büntetés, a halálbüntetés újra bevezetésen az EU alapértékeit sértené. A halálbüntetés újbóli bevezet döntésével eh, a tagállam a szerződés hetedik cikkét sértené meg. A hetedik cikkben a foglalt mechanizmus ugyanis a második cikkben felsorolt eh, értékekre utal, és eh, ebben benne van az emberi méltóság tisztelete és az emberi jogok tisztelete. A hetedik cikk lehetővé teszi, hogy felfüggesztenek bizonyos tagállami jogokat, az érintett tagállam jogait, beleértve az adott tagállam kormányzati képviselőjének a szavazati jogát a tanácsban. A szerződés nem szól a tagság felfüggesztéséről, vagy az adott tagállam kizárásáról, de a hetedik cikk egy messzire mutató szankcionálási mechanizmust is tartalmaz, éppen a második cikkben felsorolt alapértékek megsértése esetén. A magyarországi közelmúltbeli események erről a következőt mondanám. Juncker elnök úr múlt héten azt mondta, hogy Orbán miniszterelnöknek azonnal tisztázni kell, hogy nem áll szándékában újra bevezetni a halálbüntestést. Amennyiben mégis ez lenne a szándéka, és idézem Juncker elnököt, akkor harc lenne. Időközben az Európai Bizottság úgy olyan tájékoztatást kapott, hogy a magyar kormány nem tervez semmilyen lépést a halálbüntetés bevezetésére. És Orbán miniszterelnök biztosította Schulz parlamenti elnököt arról, hogy a magyar kormány tiszteletben fogja tartani az összes európai értéket és jogszabályt. Erről múlt héten beszélt Schulz elnökkel, Orbán miniszterelnök. Amennyiben a magyar kormány mégis lépéseket tenne a halálbüntetés bevezetésére, szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság azonnal az összes rendelkezésére álló eszközt bevetné annak biztosítására, hogy Magyarország és minden más tagállam is betartsa az uniós jogból fakadó kötelezettségeit, és tiszteletben tartsa az uniós szerződés második cikkében foglalt értékeket és elveket, mert a halálbüntetés ezeket megsérteni. Köszönöm. Rendben van. Köszönöm szépen, Misó asszony. Először a koordinátorokat hallgatjuk meg. Szippel asszony kezdi. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Misu asszonynak is az elmondottakat. Egyébként másra nem is számítottam. Nemrég kaptam egy e-mailt a Magyar Néppárti Delegációtól, amelyben az áll, hogy természetesen a halálbüntetésről szóló vita nem jelenti azt, hogy be kellene vezetni újra a halálbüntetést. Hát hogyan fogalmazzak diplomatikusan? Orbán úr és kormánya a tűzzel játszik. Ugyanis eh, milyen értelme van az halálbüntetés újra bevezetéséről beszélni, vitázni egy európai országban, ha valakinek nem szándéka ezt bevezetni. Ami emögött megkúzódhat, az legjobb esetben az, hogy bizonyos hangulatot akar kelteni, vagy hangulatokra reagálni. Valamennyi tagállamnak világos, hogy egyik másik minden országban találunk olyan polgárokat, aki támogatná a halálbüntetést. Ezért gondatlanságnak, szinte tűzgyújtásnak, gyújtogatásnak lehetne tekinteni minden olyan vitát, ami a halálbüntetés bevezetéséről szól, mert természetesen ezt nem lehet bevezetni, hiszen az előbb felsorolt következmények tükrében ez minden kétséget kizáróan így lesz hogyha az elnökök értekezlete nem kért volna minket arra, hogy foglalkozunk ezzel. Nos, akkor is már múlt héten beszéltünk a plenáris ülésen Orbán úr úgynevezett nemzeti konzultációjáról. Ez a kérdőív, amiről szó van, ez nem kérdőív, ez manipulálás. És már a címe a kérdőívnek, ugye konzultáció a bevándorlás terrorizmus témakörében. Hát ezt a kapcsolatot már a címbe oda tennél, mintha lenne kapcsolat a bevándorlás és a terrorizmus között. Ez egy nagyon áldatlan dolog. És itt megnézzük, csak negatív dolgokról van szó, Eh, amikor azt kérdezik, hogy mivel értenek egyet, a polgárok eh, beleértve a eh, menekültek őrizetbe vételét, bezárását, hát ez elfogadhatatlan egy ilyen típusú nép közvéleménykutatás. Köszönöm. Holmájer asszony. Mindenek előtt kérem ne vegyék rossz néven, egy kicsit mesterkértnek tartom ezt az izgalmat először is. Újra és újra lesz vita a halálbüntetéssel, amikor súlyos bűncselekményeket követnek el. Mi tudatosan a e, halálbüntetés ellen vagyunk, e, és e, a magyar kormány leszögezte, hogy nem szándékozza, nem tervezi a halálbüntetés bevezetését, vagy bármilyen módon felvételét a törvények közé. Ezt üdvözöljük, gondolom, ezzel mindenki egyetért, mert senki nem akarja közülünk Európában bármilyen formában a halálbüntetést látni. Ezt ezt hát, egyértelműen világossá tette az igazságügyminiszter és maga a kormányfő is, valamint a kormány szóvivője is, úgyhogy erről nem kell már itt különösebb nagy vitát lefolytatni. Ezért csodálom azt is, hogy két-három másik témával is keveredik ez a kérdés, ahol én józanul azt javasolnám, hogy néhány területen azért gondolkozunk el azon, hogy a populisták milyen, milyen kísérletet tesznek arra, hogy a migrációt saját maguk bizonyos keretek között vitassák meg. Most nem itt ennek van a helye, a cseh kollégáimnak mondom, a szociáldemokrata miniszterelnök is kijelentette, hogy a bevándorlás kapcsán is meg fogja kérdezni az embereket, hogy ezt akarják. -e. Tehát független attól, hogy melyik párt adja a kormányt, kormányfőt, néhány poszt kommunista országban a bevándorlás kérdésével sok um, a nehézség. Engyelországban például a jobboldali populisták um, foglalkoznak sokat a bevándorlás kérdésével, a jelenleg kormányon levők, de az ellenzék is, akik persze jó jogállamiságot akarnak, de ezért mégis um, populista módon fel akarják uh, hetszelni, izgatják az embereket. Ezért józanul kell erről a kérdésről beszélni. Magyarország esetében egyszerűen azt javasolnám, hogy itt nem tudom, hogy hogyan került ez ilyen hamis kontextusba, mert a halálbüntetés sem a néppárt, sem a magyar kormányfő számára nyilván szóba sem jön, ez teljesen elavult, okafogyottá vált ez a kérdés éppen ezért és mm, persze, hogy erről most itt azért gondolkozhatunk. Thank you and... Uh, Köszönöm szépen. A Kirkop képviselőt helyettesítő képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Orbán Viktor és a magyar kormány nagyon világossá tették, hogy nem tervezik újra bevezetni a halálbüntetést. Tehát arra utalva, amit Szippel asszony mondott, megismételtem, mi értelme van a benemvezetésről vitázni. De jelzem ugyanakkor, hogy az európaiak egy része nem kategorikusan utasítja el a halálbüntetést, tehát ez a kérdés, mint minden más kérdés, a vita tárgyát kell, hogy képezzem. Szerencsétlennek tartom azt is, hogy az Európai Parlamentet folyamatosan hasz, arra használják, hogy egy tagállam demokratikusan megválasztott kormányát támadják. Gyakran azt halljuk, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány a közös európai értékeket sérti. Kérdezem persze, hogy ki definiálja ezeket az értékeket. Ki dönt arról, hogy mely értékek volnának európaiak és melyek nem say European values. Úgy tűnik, hogy amikor a baloldaliak és a liberálisok európai értékekről beszélnek, akkor a saját értékeikről beszélnek, és ebben nem minden európai ért egyet. Mint mondtam, a magyar kormányt a magyar emberek választották meg, és az ő értékeiket képviselik. Mint hogy Magyarország Európa része, ezért feltételezem, hogy ezek az értékek is csupán európai értékek lehetnek. Köszönöm. Köszönöm, Intfeld asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem kell sokat mondanom a halálbüntetésről, illetve Orbán Viktor kijelentéseiről. A halálbüntetés számomra középkori barbár gyakorlat bárhol is gyakorolják a világon, ennek nincs helye az Európai Unióban. De nem erről kell beszélnünk, hiszen tudjuk, hogy Orbán Viktor provokatív kijelentéseket tesz, bemutat az Európai Uniónak, és pontosan tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy be akar nevezetni a halálbüntetést. Ám a vitát azért folytatjuk le, mert um, egy kérdőívet írt, küldött ki a állampolgároknak. Timmermans biztos blogjáról idézek. A nemzeti konzultáció egy jó dolog, de az elfogygultságra és a félrevezető kérdéseket és az bevándorlók elleni indulatokat felszító kérdéseket feltevő kérdőív mindenképpen félrevezető. Kérem, hogy olvassák el Timmermans blogját, ez az Európai Bizottság hivatalos véleményét is megjeleníti. Kérdezem Misú asszonyt, hogy ha így gondolkozik az Európai Bizottság, mikor lépnek fel? Timmermans biztos bloggal irányítja az Európai Bizottságot, illetve vesz részt az európai politikában, vagy pedig lépéseket is tesz. Azért kapja fizetését, hogy a szerződéseknek érvényt szerezzen. Mikor tesz már valamit a bizottság? Aztán egy utolsó kérdés az Európai Néppárt tagjaihoz. Teljesen egyetértek azzal, amit Holmeyer asszony mondott, hogy elutasítja a halálbüntetést, köszönöm ezt neki. Azzal is egyetértek, hogy nem egyetlen politikai pártra jellemző csupán a populizmus, és nem csak egyetlen országra, az én hazámban is van populizmus. De kérdezem a néppárti kollégákat. Meddig menjen még Orbán Viktor, mielőtt azt mondják önök, hogy már nem képviseli a néppárti értékeket, nem lehet a néppárti családtagja. Önök a külvilág számára is üzenetet fogalmaznak meg, és azt gondolom, hogy itt most az európai értékek forognak kockán, melyeket állítólag minnyáján védünk. Úgy gondolom, hogy arra van a szükség, hogy üzenetet bocsássanak ki a külvilág számára, hogy ezt a politikát nem fogadják el. Itt egy kormány politikát folytatnak-e ilyen módon, meddig tolerálja ezt hát az Európai Néppárt? And uh, Mr. Ernst. Bin ich mal dran? Ich dachte, ich schaff's nicht. Okay. Ähm, ich will vielleicht zwei Dinge sagen. Két dolgot szeretnék mondani. Tegnap iráni küldöttség járt nálunk, az iráni parlament küldöttsége. Teheránból lát, jártak nálunk, és elmagyaráztuk nekik, hogy miért ellenezzük a halálbüntetést, hogy milyen okokból utasítjuk el a halálbüntetést, és miért mondjuk azt, hogy az ember élethez való joga a civilizáció alapvetésének tekinthető. Úgy gondolom, hogyha most egy európai politikus azt mondja, hogy hát tartsuk napi renden, beszélgessünk erről, hát mindenről lehet beszélgetni, ugye, ártatlanul, akkor ez egy olyan ügy, üzenet, amelyre nincsen szükségünk. Én inkább azt az üzenetet hallottam volna Magyarországról, hogy a médiumok szabadsága mellett száll síkra, ez egy igazán pozitív üzenet lenne. Azt kell, hogy mondjam, hogyha tovább ilyen üzeneteket hallunk ebből az országból, és ez külön fáj nekem, hogy épp ebből az országból halljuk ezt, akkor az, ez azt jelenti, hogy szép lassan a jogállami elveket fel akarják adni, az alapjogi kartának hátat akarnak fordítani. Úgy gondolom, hogy ez, ez a tétje ennek a dolognak, éppen ezért független attól, hogy Csehországról, Magyarországról vagy más országról van szó, fel kell szólamolnunk úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját országát is bírálni lehet, és kell, hogyha hibát követel. És hogyha nem tesszük meg a bírálatot, akkor nagyon nagy hibát követünk el. Éppen ezért azt gondolom, hogy itt a Libe szakbizottságban, az Európai Parlamentben ezeket a vitákat le kell folytatni, világos üzenetet kell megfogalmazni a világ fele. Sargentini asszony a zöldek nevében. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a hangulat, amely a magyar közbeszédben megjelenik, amely a halálbüntetést veti föl, nem visszafordítható mondván, hogy ó, én csak egy szókráteszi vitát akartam lefolytatni, és mindenről szabad elgondolkodni. És most már mindent kikalapáltunk, minden jól van, hogyha a kormány egyik szóvivője, szóvivője azt mondja, hogy nem akarjuk bevezetni a halálbüntetést. Nem. A hangulat, megkeletkezett, és ezt a hangulatot visszacsinálni már nem lehet. Úgy gondolom, hogy az, hogyha tisztelt ház megvédi a Fideszt azáltal, hogy azt mondja, hogy Orbán Viktor világos válaszát értékeli, ez akár helyes is lehet, de én nem a halálbüntetésről akarok beszélni, hanem a nemzeti konzultációról. Kérem a bizottság képviselőjét, hogy szóljon erről, hiszen a tisztelt ház, tehát mi azt kértük, hogy ne csak a halálbüntetésről folytassunk vitát, hanem egyéb iránt ezt hangsúlyozom még egyszer, hogy a Schulz, a házelnök munkatársai és staffja világosan tette, hogy nem kell csupán a halálbüntetés vitájára korlátozódnunk itt. Korlátoznunk magunkat itt. Hangsúlyozom, kollégák, hogy nem elegendő, hogy az alapjogért felelős biztos a Facebookjára egy bejegyzést ír és személyes véleményét mondja el a Magyarországon zajló migrációt érintő vitáról. Azt hiszem, hogy eljött annak a pillanata, hogy a jogállamisági mechanizmust útjára indítsuk azok a kérdések, amelyeket a nemzeti konzultációban feltesznek, illetve kérdőkbe feltesznek, elfogultak, félrevezetők, a terroristákat és a migránsokat összemossák. A kérdések ráadásul az itt felvetett szakpolitikai lépések nem felelnek meg az európai politikai elveknek. Hogyha a brüsszeli politikával szemben szigorúbb bevándorlási politikai lépéseket javasolnak, vagy például azt mondják, hogy az illegális migránsokat könnyebben kell visszafordítani, akkor ez azt jelenti, hogy a közös bevándorlás és migrációs politikától eltávolodna Magyarország. Márpedig az ilyen esetekben a jogállamisági mechanizmust kell útjára indítani. Nagyon fájdalmas az, hogy több kínai tudott az elmúlt években Magyarországon útlevelet vásárolni, mint amennyi menekültet befogadtak. Az is szégyenletes, hogy az konzultáció többe kerül majd, mint amennyi pénzt a migránsok megsegítésére fordítanak Magyarországon. Úgy gondolom eljött az ideje, és sokokat felsoroltam, hogy el kell kezdeni ezt a vizsgálatot. Azt gondolom, hogy Timmermans biztos blogbejegyzése egész egyszerűen a téma súlyosságával szembeni komolytalan hozzáállást mutatja. Köszönöm szépen, Gál képviselőasszony. Uh, chair, uh, what is the point on the agenda? Elnök asszony, mi a mai napi rendi pontunk? Ha jól tudom, a napi rendi pontunk nem más, mint az elnökök értekezletének döntése arról, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen hatása van annak, hogyha egy tagállam bevezetné a halálbüntetés. Most Magyarországban, Magyarországban napirenden, vagy a 22-es napirendi pont a napirendünkön. Szerintem ezt egyértelművé kéne tenni. Hogyha a 22A napirendi pont van érvényben, akkor maradjunk ennél. Nem Magyarországról van ma szó, az elnökök értekezlete nem ezt kérte. Point of order. Rendi kérdés? Igen, nem én vagyok a napirend felelőse. Nem azért akartunk a halálbüntetésről beszélni, nem a halálbüntetésről akartunk beszélni, ezt már előbb elmondtam, hanem erről a kérdőívről szerettünk volna beszélni, és arról van szó, hogy egy olyan mechanizmusra van szükség, amivel az összes tagállamot tudjunk figyelni, nyomon követni, ellenőrizni. Nem lenne jó, hogyha minden alkalommal egy országot vennénk célkeresztbe. Yep. Uh, maybe... Elnök. felolvasnék egy levelet, amit Martin Schulz küldött, az Európai Parlament elnöke, ezt küldte a szakbizottságunk elnökének. Tisztelt elnök, azért írok, hogy elmondjam, hogy a mai elnökök értekezlete a következő témát szeretné a LIBE szakbizottság ülésén jövő héten megtárgyaltatni. És utána ez a kérdés ismét visszakerülne az elnökök értekezletének, értekezletének napirendjére. Az Európai Unióról szóló szerződés első cikke, az alapjogi karta második cikke, és a 6-os és a 13-as egyez, protokoll az Európai Emberi Jogi Egyezményről. Vajon hogyan sérülnének, hogyha egy tagállam úgy döntene, hogy bevezeti a halálbüntetést? Üdvözlettel, stb. Magyarországra nem történik utalás a levélben. Ferrara asszony, ön következik. Köszönöm, elnök asszony. Konkrétan nem történik utalás ugyan Magyarországra, de mindenképpen eszünkbe jut, jutnak Orbán szabai, okay. és ezek a szavak mindenkit, ezen a, a szavakon mindenki megütközött, az imént tárgyaltuk meg az alapjogi kérdéseket Európában. Anakronisztikus dolog 2015-ben arról beszélni, hogy esetleg újra bevezetnék a halálbüntetést európai országban, de nem csak Európában. Hatalmas visszalépés lenne, hogyha ezt megtenni Európa vagy egy tagállam. Orbán aztán világosá tette, hogy nincs olyan szándéka, hogy ismét bevezesse a halálbüntetést, és a sajtó cikkekből is erre következtethetünk. Az Európai Unió egyébként módosíthatja a saját szabályait, hogyha például a polgárok többsége úgy gondolja, hogy ismét be kéne vezetni halálbüntetést. fontosnak tartom, hogy egyértelműen leszögezzék, hogy az élethez való jog alapjog, és ezt szentesíti az, e az Európai Alapjogi Karta. Ezt a kérdést nem lehet kérdés, ezt a kérdést nem lehet megkérdőjelezni, vagy ezt a dolgot nem lehet megkérdőjelezni. Ami a kérdőívet illeti, többen utaltak már rá, én is szeretnék, hogy a kollégák már az imént mondták, elég furcsa az, hogy hogyan kapcsolják össze a kérdőívben a bevándorlást és a terrorizmust. Ez egyfajta pszichológiai terrorizmus a polgárok ellen, ahogy megvan fogalmazva ez a kérdőív. összekapcsolják ezeket a bevándorlás kérdéseit a terrorizmussal, az elszegényedéssel, az Európai Unió túlságosan permisszív szakpolitikájával, túlságosan megengedő szakpolitikájával, illetve a szigorúbb szabályokkal. Itt Európában szolidaritásról, alapjogokról, együttműködésről beszélünk, menedékjogról. Akkor egy ilyen kérdőív a lehető, leg, a lehető legélesebben elutasítandó. többször elmondtuk, hogy az illegális bevándorlás nem, egy, nem egyenlő azzal, hogy valaki bűncselekményeket követel. Valakinek nincsen más legális alternatívája, ezért lesz bevándorló, de ez nem bűncselekmény. Ez egy utolsó mencsvár. Az Európai Uniónak nagyon erőteljes üzenetet kell küldeni a halálbüntetés ügyében is, illetve a terrorizmus és a bevándorlás ilyen típusú összekapcsolása miatt is. Elnök, köszönöm. Akkor folytatjuk a vitát. Engel úr. Madam President, on the, uh, <clears throat> on the risk... Elnök asszony. Valószínű, hogy a saját frakcióm majd ügyrendi kérdést fog itt velem szemben felvetni megdöbbent az, hogy egy országsemleges vitát szeretnénk lefolytatni, de hát nem országsemleges a vita, mert ez a kérdés, ezt a kérdést azért kell újra és újra tárgyalni, mert mindig ugyanaz az ember, mindig ugyanaz a kormány, ki provokálja ezt, tehát miattuk van ez megint napi renden. Ez, ez, ez nekem egyáltalán nem öröm. És van még egy dolog, amit el kell mondanom. Nincs tudásom arról, hogy a spanyol, portugál és görög diktatúra vége óta bárhol Nyugat-Európában egy kormányfő utalt volna arra, hogy esetleg szükséges lesz majd bevezetni a halálbüntetést. Függetlenül attól, hogy utána ezt visszavonta vagy megmagyarázta volna Egyébként mindig ezt teszi Orbán. Szerintem Orbán Viktor túl messzire ment arról sincs emlékem, hogy más nem nyugati kormányfő 2004 óta, ugye ekkor csatlakozott a legtöbb kelet-európai ország, utaltak volna arra, hogy szükséges lehet a halálbüntetést ismételten bevezetni. Mindig ugyanaz az ember teszi ezt, mindig ugyanaz ismétlődik meg. És hogyha valaki ezt megtenné más ország is, más kormányfő is ugyanígy föl lennék háborodva. De ez mindig ugyanaz a párt, mindig ugyanaz az ember, mindig ugyanaz az ország. És ami a migrációs kérdőívet illeti, ez is ebbe a logikába illik bele. Azt nézzük, hogy meddig, vagy azt nézik, hogy meddig lehet elmenni még. Én még sose láttam azt ezen a földrészen, hogy valaki azt inszinuálná, hogy a, terror, hogy a terrorizmus, a bevándorlás így összefügg, és nem szabad az államkincstár tartalmát idegenekre fordítani. Most biztos, hogy nem rossz fordításra hivatkozok, mert a magyar kormány honlapján le van fordítva ez a kérdőív. Azt mondja a kérdőív, hogy ez a jövő magyar generációnak kéne az államkincstár tartalmából részesednie. Ez számomra sokkal, sokkoló. Lehet, hogy én másként gondolkodom, mint mások, de nekem ez nem tetszik. Még egy dolog. Van egy olyan dolog, ami különösen nem tetszik ebben. Azt várják tőlem, miután az EPP családtagja vagyok, hogy vagy nem mondjak semmit, vagy védjem ezt. De én föl vagyok háborodva, ugyanúgy föl vagyok háborodva, mint a többi kolléga. A finn kollégámtól eltérően szerintem nem azon kell elgondolkodni, hogy mik az európai értékek, mert azokat már leírtuk. Azokat már mindenki elismerte és aláírta. 2004-ben egyetlen EU-hoz csatlakozó ország sem követhette volna el azt a hibát, mint Margaret Thatcher, aki azt mondta, hogy Nagy-Britanniát bevették az EU-ba, de nem tudták, hogy mi lesz belőle, tehát csak becsalogatták. Ezt a hibát senki nem követhette el azóta, aki 2004-ben csatlakozott az EU-hoz, vagy utána, azok pontosan tudták, hogy mi az EU. Sok, sok olyan ember van, akik 11 év után ezt elfelejtették. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Most szeretném Niedermüller úrnak megadni a szót. Engedjék meg, hogy ez alkalommal magyarul mondjam el a véleményemet. A kollégák előbb többen föltették a kérdést, hogyha a magyar miniszterelnök nem akarja bevezetni a halálbüntetést, akkor miért vetette föl ezt a kérdést? Miért kell társadalmi nyugtalanságot okozni ezzel a kérdéssel? E, ez nem egy egyszerű kérdés, ez egy nagyon súlyos morális probléma, amit felvetett a miniszterelnök, ezzel nem lehet játszadozni. De nagy szerencsémre Gál képviselő azt, hogy megadta a választ. Az egyik ok, mert azt akarják, hogy ne beszéljünk erről a gyalázatos nemzeti konzultációról. Önképviselő asszony azért ragaszkodik az, ehhez a, az agendához, mert nem tudja megválaszolni azokat a kérdéseket, amiket fölteszünk önnek. És ön Holheimer asszony nagy örömmel fogadtam a javaslatát, beszéljük majd meg nyugodtan, higgadtan ezt a 12 kérdést, és kíváncsian fogom várni, hogy melyik az a kérdés a 12 közül, amelyikkel ön egyetért. Szeretném mondani, ezek a kérdések, ez az egész viselkedés, amit a jelenlegi magyar kormány mutat, ez az európai szélsőjobboldalnak a viselkedése. Ezeket a kérdéseket az európai szélsőjobboldalhoz tartozó pártok szokták felragni, Farázs képviselő, Marie Le Pen. Ezek az ő kérdéseik. Azt szeretném mondani, hogy nekünk az Európai Parlamentben képviselő asszony alapvető feladatunk, hogy kimondjuk, semmiféle közösséget ezekkel a kérdésekkel, ezzel a politikai magatartással nem vállalunk. Szó nem lehet arról, hogy itt ez magyar ügy, Magyarország, nem Magyarország. Ez egy európai probléma, mert Magyarország az Európai Uniónak az egyik tagállama, és ez a tagállam sorozatban évek óta, ennek a tagállamnak a kormánya évek óta szisztematikusan szembe megy az európai alapértékekkel, Brüsszelt úgy mutatja be, mint az ellenségképünket. Emlékszünk a miniszterelnök kijelentésére, korábban Moszkvából jöttek a parancsok, most Brüsszelből jönnek a parancsok. Miközben szembe megy ez a kormány minden alapvető európai értékkel, ugyanakkor tartja a kezét és elviszi az Európai Unió fejlesztési pénzeit. Ez elfogadhatatlan. Ha valaki az Európai Unió tagja akar maradni, akkor minden egyes alapértéket be kell tartani a halálbüntetés területén és a nemzeti konzultáció területén is. És ez nekünk alapvető politikai és morális feladatunk, hogy kijelentsük, ennek a kormánynak, ennek a politikának nincs helye az Európai Unióban. Köszönöm. Thank you. And... Köszönjük szépen. Mónika, nem tudom, ügyrendi kérdésben kér szót? Gál képviselőasszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Nos, mindenkit szeretnék biztosítani, hogy mi és én magam is személyesen nagyon megfelelünk az európai normáknak és értékeknek és nem kell félniük attól, hogy Magyarország vagy a magyar kormány, vagy mi itt bármilyen kárt ejtenénk az európai értékekben. Értékelhetik, félreértelmezhetik, vagy újraértelmezhetik a szavakat, és olyan idézeteket mondhatnak, amelyeket Niedermüller kollega nem így mondtak, nem ilyen módon mondták, amit idézett, Ön ezt újra és újra idézi, és addig idézgeti, amíg végül a világ egy része elkezd hinni önnek, de nem az emberek Magyarországon, mert a magyar emberek pontosan tudják, hogy mi történik, nem ez történik. Az elnökök értekezlete azzal bízott meg bennünket, hogy a halálbüntetés kérdéséről vitázzunk itt ma. A koordinátorunk, ezt világosan elmondtam, és több felszólaló is szólt erről korábban, hogy a magyar miniszter, és a magyar miniszterelnök is ezt mondta, hogy a magyar kormány nem tervezi a halálbüntetés újbóli bevezetését. Semmiet nem tervező a kormány, Kérem, hogy csöndesedjenek el, mert szeretném folytatni a felszólalásomat. Kérem, mondja az elnök, csendesedjenek el. Egy szóval, nincsen a magyar kormánynak terv, nem tervezi a halálbüntetés újbóli bevezetését, pont. Ezt nem tervezi. Azt is tudniuk kell, hogyha brutális gyilkosság történik ország, egy országban, ahogyan ez megtörtént egy héttel ezelőtt Magyarországon, akkor az emberek kérdéseket tesznek fel. Ez a valóság. Ők teszik fel a kérdést, hogy mi történik a gyilkossal. Nem értek én sem egyet ezzel a vitával, de ez a valóság, hogyha ilyen gyilkosság történik, főleg fia, hogyha fi, akár fiatal embert öltnek meg, akkor az emberek kérdéseket fogalmaznak meg. Ez a valóság. Erre nem, ezt tudomásul kell vennünk. Másrészt azonban senki, de senki nem akarja bevezetni a halálbüntetést Magyarországon. Márpedig a halálbüntetés a témája mai vitának. Ami pedig a bevándorlást illeti, tudniuk kell bármit is mondanak, hogy most ebben a pillanatban is sokkal több menedékkérelem iránt kérve, kérvényező és menekültet fogad be Magyarország, mint a legtöbb tagállam. A második helyen állunk a számadatok tekintetében, 20-szor többet fogadunk be, mint Hollandia vagy más országok, egész addig, amíg nem látják a valóságot, hogy mennyi menekültet fogadunk be, egész addig tehát nem hiszem, hogy ö, ilyen vitát kellene lefolytatni, illetve ilyen hangütésben. Ez a vita, ezt nem, ne folytassuk ezt a vitát, hiszen a kormány világosan elmondta, hogy nem akarja bevezetni a halálbüntetést, ilyen módon nem értem, hogy miért folytatjuk le ezt a vitát. Csupán annyit mondhatok, hogy a magyar kormány ellen és Orbán ellen szítanak, és ezt többször láttuk már itt az Európai Parlamentben, ez pedig elfogadhatatlan. Oké, okay, uh, Mrs. Kaufman. Köszönöm. Kaufman asszony. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt uh, Gál Kinga szavaira szeretnék reagálni. Uh, gyilkosságok, szörnyű gyilkosságok mindegyik tagállamban történnek. És hogyha ilyesmi fordul elő, akkor a hatóságok feladata az, hogy nyomozzanak, találják meg az elkövetőket, állítsák bíróság elé, és jogállami eszközökkel elítéljék őket. Ez az, amit tenni kell, és nem ilyen meséket, meg diskurzusokat költeni a halálbüntetésről. Holmér asszony szavaira is szeretnék reagálni. Én fölírtam magamnak, hogy azt mondta, hogy csodálkozik ezen a mesterségesen keltett izgalmon itt ma. Most az elnökök értekezete levelét hallgattuk meg az előbb, felolvasták nekünk. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy az elnökök értekezlete arra kért minket, hogy foglaljunk állást egy világos kérdés kapcsán, amit nevesít ez a levél. A mai vita eredménye tehát egy válasz kell, hogy legyen az elnökök értekezlete számára. És ez a válasz szerintem csak egy lehet. Abban az esetben, hogyha valamelyik tagállam újra bevezetni a halálbüntetést, ezzel eklatánsan megsértené az alapvető jogainkat, az alapjogi kartát, és a hetedik cikk alapján be az európai intézményeknek az abban foglalt eljárást el kellene indítani. Misó asszonynak nagyon hálás vagyok, hogy Juncker úr a bizottság ezt az álláspontot alakította ki, és úgy gondolom, mi szakbizottságként kötelesek vagyunk választani Eh, adni az elnökök értekezletének. És ez a válasz szerintem csak az lehet, amit az előbb mondtam, a hetes, hetes cikk. A hetes cikk a válasz. Michel úr. Oui, Madame la Présidente. Elnök asszony, el kell mondjam, hogy vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy kinek adja meg a szót itt a mai vitában. Amikor mondunk valamit, ami nem tetszik Gállasszonynak, akkor megadja neki a szót, hogy egy olyan monológot tartson, egy eh, kimerítő monológot, és ezzel banalizálja a dolgot. Holmeyer asszony, én se beszélhetök? Nem kell, hogy az ön testbeszédjét eh, nézzem. Azt kell mondjam, kedves kollégák, hogy elég hosszú parlamenti karrier áll mögöttem, és nagyon ritkán, nagyon ritkán hallottam ilyen botrányító beszédeket, amik emberi jogokkal, alapjogokkal kapcsolatban, a szerződés tiszteletben tartásával kapcsolatban. A magyar és ehhez a magyar köztársaság, illetve a magyar hatóságok csatlakoztak, ők is aláírták a szerződést, Nem tudom, hogy ilyen körülmények között hogyan lehet ilyen vitát tartani. Vannak olyan néppárti kollégák, akik nem. Remélem, hogy a néppárti kollégák nem fogják olyan mértékben elfogadni az Orbáni módszereket, hogy minket is elcsendesítenek itt. A magyar parlamentben már úgyis megvalósult a többségi tirannia, ez egy szörnyű formája a diktatúrának, hiszen ők azzal indokolják mindezt, hogy aritmetikai szempontból ők nagy, hogy többségben vannak. Ennél rosszabb nincs is. Orbán úr most ezzel van elfoglalva, Magyarországon ezt gyakorolja. És ezt fogadjuk itt el, hogyha nem rendezzük meg ezt a mai vitát. Az Európai Bizottság nem viselkedik felelősségteljesen, nem végzi el a feladatát. Nem, ne, mondjanak olyanokat, hogy itt módszertani problémáról van szó, hogy ezért nem kerülhet sor a vitára, ez nem indoklás. Orbánus stratégiája egész egyértelmű. Olyan dolgokat jelent be, ami egy demokrata számára elfogadhatatlan. Ezek olyan gyakorlatok, amiket nem demokratikus rezsimek gyakorolnak, Ki tudja, hogy holnap reggel nem, le, nem módosítják a magyar jogszabályokat. De hogyha nem lesz ilyen, akkor miért mond ilyeneket? Miért mond ilyen szörnyű dolgokat, amelyek az, amely az ember legszörnyűbb természetére adnak ö, rálátást? Valójában csak manipulálni akar. Az ember természetének leggyűlöletesebb részét akarja elővenni. Ez, ez szégyenletes, szégyenletes, ami történik, erre más szót nem is tudok mondani. amikor a kérdőívben már eleve az emberek szájába adjuk a válaszokat, az elfogadhatatlan. Negatív emotivitást tartalmaznak ezek, a, ezek az állítások, ez elfogadhatatlan Elnézés, ez botrányos. Ne vegyék rossz néven, de, de botrányosnak tartom ezt. Hány éve Hány éve nézzük tétlenül, hogy Magyarországon mi folyik? Bizonyára tudják azt is, hogy ha más országban történne ugyanez, ugyanilyen virulensen elmondanám a véleményemet. Hány éve nézzük ezt? Timmermans úr, Misú asszony, Timmermans urat én nagyra tartom. Ő szeretné, hogyha hatékonyabb lenne az Európai Unió. Nos, hát akkor el kell látni a politikai felelősségét, feladatát, ezt kérjük tőle számon. A bizottságnak az értékeiket kell védenie, és hogyha kell, akkor vizsgálatot kell bizony indítani. Nem provokáló szándékkal, de szeretném megszólítani a néppárti kollégákat. Sajnálatos, hogy nem hagyják, hogy szolidaritás. Sajnálatos, hogy a rossz szájízű, vagy rossz érzésű szolidaritás által vezettetik magukat. Én hiszek, én ismerem a keresztény humanizmus értékeit. A keresztény humanizmus nagyon fontos volt a történelem bizonyos pontjain, és nagyon sokat segített a humanizmuson. De milyen humanizmusból indulunk még ki? amikor hihetetlen érvelési mahinációval kiállnak Orbán Viktor mellett, aki szisztematikusan a migránsokat a bűnözőkkel asszociálja, amikor azt mondja, hogy a fedél nélküliek bűncselekményt követnek el, amikor megbénítja a médiát, amikor demagógiai nem demagóg módon felhasználja ezt a közvéleménykutatást. Egyértelműen a félelem hangulatát kívánja elterjeszteni Magyarországon. Azt hiszem, abban mind megegyezünk, hogy a demokrácia nem csupán a többség által vezérelt hatalom kiterjesztése nem. A demokrácia arról szól, hogy a többség hogyan respektálja a kisebbséget is. Nem lehet a demokráciát úgy leegyszerűsíteni, hogy a demokráciában azt csinál többség, amit akar, ez nem elégséges. Természetesen ez szükséges feltétel, hogy legyen egy többség, de ez nem elégséges feltétel. Orbán Viktor semmit nem véd, ő inkább támad, még pedig mindenkit, beszél a halálbüntetésről, ezzel visszaforgatná Magyarországon a történelmi fejlődés. Hogyha, hogyha az igazságszolgáltatás is bűncselekményt követel, akkor nem igazság. Nem igazságos. Amikor halálbüntetésről beszélünk, akkor mindig eszembe jut egy idézet, ebből Robert Ballender mondta ezt, aki igazságügyminiszter volt Franciaországban, azt mondta, hogy a szabadság országában a halálbüntetés eltörlése az igazi szabadság. Ahol, ahol, ahol a halálbüntetés érvényben van, azok mind szörnyűséges rezsimek. Misú asszony, köszönöm, hogy eljött ide. Kérem, adjon át egy nagyon egyszerű üzenetet a bizottságnak, illetve Timmermans úrnak, azt hiszem, hogy el kell, hogy lássák a feladatukat, teljesen, védeniük kell, őrizniük az, a szerződést. Szerintem nem a párbeszéd ideje jött el, nem banalizálni kell, nem kell félrevezető érveket meghallgatni, nem kell azt mondani, hogy ez nem ránk tartozik, nem szerintem most cselekedni kell, komolyan kell venni a dolgot és utána esetleg akár szankciókat is érvénybe kell léptetni. Uh, Kedves kollégák, nyolcan kérnek még szót, és az ülésünket utána fél hatkor akartuk lezárni az ülésünket, tehát kérem éppen ezért, hogy mindenki egy percben szólaljon fel. Most pedig Verzsi asszonynak adom meg a szót. Oui, merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek Holmájer asszonya. Vannak populisták Európában ma, akik a félelemre appellálnak. Mit jelent az, hogy a félelemre appellálnak? Ezzel játszanak. Ez azt jelenti, hogy a közvéleményt erre hangolják. Főleg akkor, amikor szörnyűséges bűncselekményeket követnek el. A szélső jobb első reakciója hogy vissza kell állítani a halálbüntetést. Fölmerül tehát a kérdés, hogy mit kell ilyenkor csinálni, és amikor egy politikai vezető mond valamit, egy, és egy amikor egy kormányfő mond valamit, vagy a kormány egy tagja mond egy dolgot, az nem ugyanaz, mint hogyha bárki az utcemberen mondaná ezt. Azt hiszem, hogy ezzel átlépnek egy bizonyos határt. Én francia vagyok, ahol az egymás utáni az egymás után következő kormányok, baloldali vagy jobboldali kormányok a romák ügyében a félelemre appellálnak. Voltak olyanok, miniszterek, akik azt mondták, hogy a romák olyan emberek, akik képtelenek az integrációra. Bizony, vannak olyan kormányok, amelyek a szélsőséges érzelmekre játszanak és a félelemre. A demokrácia és a jogállamiság értékeihez kell ragaszkodnunk, ezek nem csak európai értékek, ezek egyetemes értékek. Ott, van az egy, ott vannak a különböző európai karták, az alapjogi karta, minden tart, ez minden tartalmaz, és az európai alapjogi kartát jobboldali kormányos, jobboldali kormányos többséggel fogadták el, tehát csak együtt tudunk valamit tenni. Még egy dolgot hadd mondjak, a hetes cikk nehezen alkalmazható. Ezt többször is láttuk már a múltban. Hónapok, évek óta mondjuk ezt, ezt nem lehet használni. Tehát gyakorlatban nem felhasználható. Mit tesz a bizottság azért, hogy a demokrácia és az emberi jogi kérdésekben szankcionálja azokat a tagállamokat, amelyek olyan szakpolitikákat foganatosítanak, amelyek nem felelnek meg. A hetes cikk ugyanis nem jó válasz erre. Thank you and... Uh, Köszönöm szépen. Most pedig Jurek képviselő kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Ez a vitam nem a halálbüntetésről szól, hanem magyarul. És ez a vitam nem járul hozzá ahhoz, hogy a kölcsönös tiszteletet vagy az egységet kovácsolja ki. Kedves kollégáim, emlékeztetek arra, hogy épp ebben az üdésteremben néhány héttel ezelőtt egy meghallgatást tartottunk Magyarország témájában, és az egyik szakértő, az Amnesty International képviselője megtámadta Magyarországot. Azt állítva, hogy Magyarországon nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Arról beszélt, hogy létezik a tényleges élet, életfogytiglani büntetés. Nos, a mi országunkban természetesen nincsen ö, halálbüntetés, és nem vezettük be a tényleges életbünt, életfogytiglanit, ám a kormány bizony egy problémával néz szemben, szembe, hiszen a bűnözők 25 év után maximum szabadlábra kerülnek. Márpedig ez a Tusk örökségnek tekinthető. Ez azzal magyarázható, hogy a tényleges életfogytig fogytiglani büntetés nem létezik. Németországban, vagy Hollandiában, vagy Magyarországon mi minnyáján ezek az országok, és mi is az USA szövetségesei vagyunk. Már pedig az USA-ban egy-két tagállamban elfogadják és sőt, gyakorolják is a halálbüntetést. Ez lenne az oka annak, hogy megszüntessük a kapcsolatunkat az USA-val? Vagy hogy eltagadjuk, hogy az USA mi mindent tett a liberális demokráciáért? Voltak éppen mit mondott Orbán Viktor? Mit mondott? Azt mondta, hogy amennyiben a magyar közvélemény vitát igényel erről a kérdésről, akkor szívesen beszél erről Brüsszellel. Márpedig most azért támogat, támadjuk, mert azt mondta, hogy szívesen nyitna meg vitát az EU szintjén erről a kérdésről. A kettes cikk, kettes bekezdés az alapjogi kartáról beszélek, világosan mondja ki, hogy senkit nem lehet halára ítélni vagy kivégezni. De mi azonban a halálbüntetésről szóló vitáról beszélünk. Azonban ez nem azt jelenti, hogy bárkit is halára, halára ítélnének. Nagyon sok tagállamban a halálbüntetést moratóriummal függesztették fel. Itt pedig most Magyarország közvéleménye ellen fordulunk. A saját értékeink pedig azok az értékek, amelyek onnan is erednek, amelyek a magyar 56-os forradalomból erednek. És még egy szó Németország irányában. Őszintén is nyíltan akarunk beszélni a migráció kérdéséről. Nos, hagyd mondjak ezzel kapcsolatban valamit. A szép um, szépelgő kijelentések a valóságnak nem mindig felelnek meg. Emlékszem én azokra az időkre, amikor az ősrobbanás megtörtént, azaz amikor a közép- és kelet-európai tagállamok beléptek az Európai Unióba, és a német kormány sok millió munkavállaló számára közép- és kelet-európából lehetetlenné tette, hogy munkát vállaljanak Németországban, illetve Nyugat-Európában. Valóban jogában állt Németországnak, hogy ezt megakadályozza? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De minden esetre azt hiszem, hogy az akkor ilyen döntést hozó embereket épp úgy meg kell érteni, mint a ma e kérdésről vitázó politikusokat az alapjogi karta kettes cikkét folyamatosan megsértik, mégpedig azért, mert a meg nem született élet iránti tisztelet sérül. Hátat fordíthatnak ezeknek az embereknek, de igenis van, aki ezt így gondolja. Köszönöm, Spinelli asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem sok mindent kell, nem sok mindent tudok hozzátenni, hoz, amit elhangzott csak az elégedetlenségemnek tudott hangot adni az felett, amit Orbán Viktor mondott, és látom, hogy Európában és az Európai Bizottság részéről negatív választ adtak. Azt szeretném mondani elsősorban, hogy itt értékekről van szó. az a kérdés, hogy ki határozza meg az értékeket, ki határozza meg az alapértékeket. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy az emberi jogokról szóló egyezmény, európai egyezmény és az európai szerződések állnak az Európai Unió építményének alapján ezekre az értékekre épült fel az Európai Unió. És ez kizárja mára már a halálbüntetés lehetőségét. Orbán Viktor kijelentéseim arra hivatkoznak, hogy a vitához mindenkinek joga van, és így kvázi banalizálják a halálbüntetés témáját, valamint az intolerancia, a türelmetlenség témáját. Márpedig ezek a kérdések nem csak Magyarországon aktuálisak, hanem sok más országban is. Az Európai Bizottság és a közösségi szervek úgy gondolom, hogy megengedték, hogy banalizálják ezeket a súlyos kérdéseket. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy Orbán előtt is már volt, aki a halálbüntetésről beszélt, nem csak Marine Le Pen vagy az édesapja, Jean-Marie Le Pen, hanem 1996-ban Lech Valenza hasonló dolgot mondott, valamint az Északi Liga Olaszországban többször tett ilyen kijelentéseket, amikor kormánykoalícióm volt, és a szenátus elnök is tett ilyen kijelentéseket az Északi Liga, Liga párt színeiben volt ő szenátus elnöke. Úgy gondolom tehát, hogy egy olyan kléma jött létre, amelyben a migránsoktól és a terroristáktól való félelmet összemossák ebben a kérdőívben, amely, ami igen aggasztó. Az, az ötös kérdés a kérdőívben különösen manipulatív jellegű, hiszen úgy tesz, hogyha migránsok, az magyar állampolgárok foglalkoztatását, sőt életmódját veszélyeztetnék. A hetes kérdés pedig manipulatív módon Brüsszel megengedő politikáját bírálja, és a 12. főleg a 12. kérdés, kérem, hogy minnyáján olvassák el a 12. kérdést, itt azt kérdezik a magyar állampolgároktól, hogy inkább a magyar családokat és a magyar gyermekeket akarják támogatni, mint a bevándorlókat. Kérem, olvassák el a 12. cikket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lauri asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó vita. Korábban beszéltünk arról, hogy az emberi jogok helyzetét világos kritériumok alapján kell monitorozni minden országban. Most itt van egy nagyon jó vita ezekről a kritériumokról. Hol kezdődik az emberi jogok megsértése? Ott végződik, hogy a kormányok bizonyos döntéseket hoznak, de mi most elkezdtük erről a vitát világos különbség van, ahogy ez már elhangzott a szólás szabadság emberek, illetve kormányok által gyakorolt joga között. A kormányoknak sokszor nincs szólásszabadsága ilyen eh, kérdésekben. A eh, világon a minden kormány tulajdonképpen egy politikai szereplő. És úgy gondolom, saját magunk számára is világosá kell tenni, Eh, hogy mit is értünk közvetlen demokrácián. Az összes populista, jobboldali, baloldali populista eh, mindig felemlegetik azt, eh, hogy milyen remek a közvetlen demokrácia, a népszavazások, stb. formájában. Tegyük világossá, hogy például kisebbségi jogok, vagy alapvető jogok kapcsán az ilyen típciók, referendumok nem, eszköz, nem lehetnek eszközei a demokráciának. Vannak erre megfelelő jogi eszközeink. Szeretném azt látni, hogy Ugye ezekben a kérdésekben az alapvető jogokat nem lehet baloldali, jobboldali, néppárti, szociáldemokrata jogokra osztani. Nem lehet a e, pártcsaládhoz való tartozás kapcsolatos szolidaritást e, ezen kérdések tisztánlátása fölé helyezni. És tényleg Magyarországról van szó. Magyarországon demokratikus választásokkal került hatalomra egy politikai e, erő, amely nem tartja tiszteletben az emberi jogokat nem tudjuk, hogy mi fog történni az Egyesült Királyságban a választások után Farázsal, vagy hogyha majd Marine Le Pen valamelyik választáson esetleg győz, nem tudjuk, melyik ország lesz a következő. Magyarország itt most számunkra nem Magyarországról szól, hanem egy lehetőséget ad arra, hogy megvitassuk ezeket a közös értékekkel kapcsolatos közös gondokat. És nagyon örülök, hogy, hogy lefolytatjuk ezt a vitát. Tiszteletet adózunk persze a magyaroknak, és itt most arról beszélünk, hogy bármelyik ország felvethet majd hasonló problémát. Köszönöm, Sógor úr! Köszönöm, elnök asszony. 1990 óta, amikor a, az emberek szabad mozgása elérte Magyarországot, egy dolgot megtanultam. Mindegy, hogy milyen kormány van hatalmon eh, Magyarországon, Ugye ma is eh, először az ellenzéki lapokat olvastam és utána a kormány közeli eh, lapokat. De most illetve normál esetben így szoktam eljárni, de most csak az ellenzéki lapokat olvastam el. Április 28-án baloldali médiában a következő hangzott el, magyarul fogok idézni. A büntetés kérdését, the question, the question, not to introduce. Two days later, the Két nappal később a Lázár úr, a miniszterelnökséget vezető miniszter szerepel itt a cikkben. Ugye nagyon gyakran Orbán a miniszterelnök a e, miniszterelnöki hivattal vezetőt küldi el. Tervezi ezt vagyis a halálbüntetést bevezetni az országban. Pont. This whole joke... Excuse me, we don't understand ah, oh, this there is a discussion. There is a debate, but the government is not... Vita folyik arról, pedig a kormány semmiet nem tervez bevezetni az országban. Elnézést, az angol csak a negyedik nyelvem, Németül is tudok, igen. Talán eh, a németül, amit mondok, az még bossz, jobban fel fogja neked bosszantani. Eh, ma Tamás barátom mondott egy jó viccet. Eh, Hagy mondjam el ezt a viccet, hogy a média hogy értelmez dolgokat. Tehát ez egy vicc. Egy vicc a pápa ellátogat egy országba. A sajtó ott van, és kérdezi a pápától, tudja ön, hogy ebben az országban, a katedrális a szomszédságában a homoszexuálisok egy szállodát nyitottak. Mert a pápa azt válaszolja, hogy van homoszexuális egyesület ebben az országban erről másnap az újságban megjelenik. Az első kérdés, amit a pápa föltett, amikor ide érkezett, az volt, hogy hát van a homoszexuálisoknak szövetsége az önök országában. Jó, most uh, itt a migrációról nem fogok beszélni, remélhetőleg majd erről is lesz vita. Sajnos Louis Michel úr elment, én tisztelettel adozom az ő munkájának. A Louis Michel jelentést én meg is szavaztam, pedig a néppárt nem gyakorlatilag ugyan olyan ideológiai alapokon állunk, a demokrácia, nem a többség mindenhez való jogát jelenti. De azért Louis Michelnek is el kellene gondolkozni azon, hogy vajon miért kapott kétharmados támogatást a jobb oldal Magyarországon. Azért, mert a szocialisták nem csak az országot tették tönkre, hanem a saját országukat is. Most már nagy a hangzavar a teremben. Az Akályom az, ugye megpróbálom megérteni a sajtót, a médiát, de a bizottságot nem értem, Timmermans urat nem értem, mert nagyon sokszor feltettük azt a kérdést, hogy probléma, hogy a hagyományos kisebbségekhez tartozók a diszkrimináció éri, én Romániában élő magyar etnikai kisebbségekhez tartozó vagyok, és mikor beszéljük meg az etnikai kisebbségek kérdését? Erre a válasz az volt, hogy ez tagállami ügy, erről az Európai Parlamentben nem vitatkozunk. És aztán, amikor itt sajtóból idézünk bizonyos dolgokat, embereket megbüntetnek azért, mert így vagy úgy értelmezik a jogszabályokat, és nem, nem beszélhetünk szabadon. Én nem a média, magyar médiával foglalkozom, jobbról, bal, jobb oldalról, bal oldalról bármit is írnak, ami miatt én aggódom, és itt ebben a, az épületben a parlamentben teljesen értetek, hogy itt le kell folytatni a vitákat, de nem csak Magyarországról, hanem mindegyik tagállamról. Thank you, and uh, Mississippi. Zippel asszony. Very shortly. I fully agree with csak nagyon röviden, teljesen egyetértek azzal, hogy nem mindig Magyarországról kell vitázni. Tehát mondja meg Orbán Viktornak, hogy változtassa meg a politika csinálási módját. Másként politizáljon. Másodszorban, hogyha az én országomban egy súlyos bűncselekmény elkövetése után az emberek vitába kezdenek, és felvetik azt a kérdést, hogy vajon nem kellene újra bevezetni halálbüntetést, akkor azt várom el a kormányomtól, hogy azonnal azt mondjam, értjük az emberek érzelmeit, de a halálbüntetés nem jöhet szóba a mi országunkban. És erről nem kell vitát folytatni. Nem akarok visszatérni a kérdőívhez, de ugyanerről van itt szó. Hogyha az elnökök értekezletének írunk egy levelet, akkor úgy gondolom, hogy nem elegendő csupán azt mondani. Erről ehhez kétség nem férhet. Hogyha az egyik tagállam újra be akarja vezetni a halálbüntetést, akkor a hetes Európai Unió működéséről szóló hetedik cikk érvényesül. Ez kézenfekvő és magától értetődő hanem arról is beszéljünk az elnökök értekezletének írott levélben, hogy a kérdőív, melyről állítólag nem nyithatunk vitát, illetve már a halálbüntetésről lévő vita és a saját értékeink ellen való. Monika Holmeyer. Kedves Birgit Zippel, kedves képviselőtársaim, az utolsó pontban más véleményem vagyok. Úgy gondolom, hogy egy kormányfő ne tegyen óvatlan kijelentéseket, és végképp eh, ne eh, építsen erre politikai számítást. Ezzel egyetértek. De azt is látni kell, hogyha populista vita van egy társadalomban, akkor egy kormányfő jogosan eh, hivatkozhat erre, csak óvatosan kell ezzel bánni. A halálbüntetés tekintetében a magyar kormány nagyon konzekvesen és világosan elmagyarázta, hogy a halálbüntetés nem jöhet szóba. Ugyanakkor azért beszéltem Kaufmann asszony a mesterséges izgalomról, nem, nem arra utoltam, hogy ezt a kérdést vettük napirendre, hanem csodálom, hogy Magyarországról beszélünk. Ugyanezt a vitát a kormány oldal folytatta le Csehországban, ez egy szociáldemokrata kormány, és egész egyszerűen akkor nem vettük ezt napirendre. Nem örültem annak, ami Csehországban történt, de nem hoztuk fel ezt az ügyet, mert a cseh kormány számára is világos volt, mint számunkra, hogy nem akarják és nem is vezethetik be halálbüntetést, hál' Istennek, nagyon világosan, gyorsan kinyilvánították, hogy nem merül fel a halálbüntetés újbóli bevezetése Csehországban sem. Egyetértek az ön értelmezésével, hogy a halálbüntetés bevezetésének terve valóban a hetes cikk eh, lét eh, aktivizálását eh, vonná maga után. Tudjuk ugyanakkor, hogy a halálbüntetés sok államban még létezik, demokratikus államokban is, de mi az Európai Unióban megegyezünk a béli meggyőződésünkben, hogy ez téves, és hogy ez sérti az emberi jogokat. Ezért én mindig sikra szállok ezen érvek mellett, ezen meggyőződés mellett nagyon komolyan nem valami populista szándékból, hiszen úgy gondolom, hogy az emberi jogok vagy a halálbüntetés nem alkalmas egy ilyen könnyű, vagy akár vidám vitára. Azonban itt a Libében azt kívánom minnyájunknak, hogy ne csak Magyarországra vessük a kritikai tekintetünket, mindjárt beszélek egyébként majd a, a konzultáció kérdéseiről Magyarországon, tehát ne csak Magyarországot bíráljuk, ha, hanem amikor például Bulgáriában egész területeket eh, nulla euróért Oroszországnak akartak átadni extra teritoriális területként, hát akkor erről nem volt vita itt a Libében. Bekiabálás a tolmacs nem hallja csak a választ. Csak egy másodperc, kérem figyeljen. Engedd meg, hogy befejezem amit, a mondandómat. Az a kérdésem, hogy vajon mi minden esetben, amikor valamilyen ö, eh, eh, téves ö, ügyet vetettek fel, és utána pedig a, utána kihátráltak belőle, ez történt Bulgáriában is ezzel a felvetéssel, vitát nyitunk-e, vagy hogyha megnézem, hogy Európa különös terület, különböző területein a gyakran külföldi mediális struktúrák um, hogyan szítják az érzelmeket, nem csak Magyarországon, hanem Romániában is például, egy szélső jobboldali populista vagy orosz nacionalista Bulgáriában mondjuk most csődbe ment egy ilyen médiavállalkozó. Ezekről a kérdésekről ezt akarom csak mondani, vitázzunk. De úgy, és most nagyon őszinte leszek, Gál Kinga kollégám személyében érezte sértve magát, Louis Michel által is. Úgy gondolom, hogy itt a parlamentben figyelni kell arra, hogy kollégák vagyunk, akik komolyan a demokratikus alapjogokért küzdünk, és tisztességesen kell beszélnünk egymással. Kaufmann azt hogy én nem bírálom önt, sőt, a hozzászólását pozitívan értelmeztem, de azt gondolom, hogy Louis Michel, aki roppant személyes hangütéssel beszélt, szinte már agresszív volt. Sem önről, Kaufmann hogy sem még Zippel kollégáról se beszélek. Úgy gondolom tehát, hogy óvatosnak kell lennünk. Feltűnik például az, hogy a spanyol eh, biztonsági eh, jogszabályokról vitázunk, ez egy jobboldali konzervatív kormány, ám a már réges-rég elfogadott francia biztonsági jogszabályokról, melyet egy szociáldemokrata kormány fogadott el, nem folytatunk le vitát. Úgy gondolom, hogy kívülről nézve nem mindig jól tudjuk látni egy ország belső valóságát, eh, és innen Európából talán nagyobb távolságot nyerünk. Mindazonáltal Európában egy tisztességes, fair vitát kívánok. De most, ami pedig a Nemzeti Konzultáció 12 kérdését illeti, Gálkinget kértem meg, hogy röviden fogadj, fordítsa ezeket le. Azt kell, hogy mondjam, első olvasás után, hogy ezt elfogadhatatlannak tartom. Egyéb iránt, ahogy az Európai Unióban több ilyen hangulatkeltés van, és ezért azt gondolom, hogy komoly vitát kellene erről nyitni. A kérdések között szerepel, hogy Brüsszel hibája a bevándorlási politika, meg az, hogy összekapják, <clears throat> összekapcsolják a bevándorlást a terrorizmussal, hát ez tényleg egyszerűen nagyon téves mi több, nem csak téves, hanem elfogadhatatlan, hiszen nem mi váltottuk ki a menekült hullámokat, hanem különböző események váltották ki azokat, és egy-két tagállamra ez roppant nagy nyomást helyez, az emberek pedig a földközi tengerbe fulladnak, a szaharába halnak meg, ezért foglalkozunk a bevándorlással, de nem mi váltottuk azt ki. Azt szeretném, hogy közös erővel és az emberek félelmeire is kitérve komoly vitát folytassunk le itt, eh, ne a populisták eh, érvelésé jusson szóhoz, hogy a bevándorlók elveszik a munkahelyemet, vagy pedig veszélyeztetik a belső biztonságot. Egy szóval ezt a vitát folytassuk le, és tegyük világosra a vita során, hogy ezek a, ez a hangulatkeltés nem igaz, nem igazságot állít. Az ilyen kérdéseket egyébként elfogadhatatlannak tartom, és elfogadhatatlannak tartom, hogy egy kormány teszi fel ezeket a kérdéseket. Ezt nagyon világosan meg kell mondanom. De az embereknek választ kell adnunk a félelmeikre. Azt hiszem egyébként, hogy itt a ülésteremben nem is vagyunk egymástól olyan messze, a migrációra adott holisztikus választ kell megtalálnunk a bevándorlók, a migránsok helyzetére és a migráció jelenségére holisztikus választ kell adnunk. Sok részkérdés megválaszolását igényli ez, de ezzel megmutathatnánk, hogy az Európai Unió rendelkezik egy koncepcióval. Viszont gyakran a tagállamok elutasították az átfogó koncepció kialakítását. Az Európai Parlamentben a koncepcionálisan közelebb állunk gyakran a megegyezéshez a különböző pártokban, mint a tagállamokban. Például a humanitárius segítségnyújtás vagy a fe, fejlesztési segítségnyújtás tekintetében a frakciók egymással küzdöttek, vagy küzdöttünk azért, hogy a Frontex költségvetését megemeljék. Mások is többet beszéltek, a bekiabálást nem halljuk. Egy szóval folytatja Holmeyer asszony. Úgy gondolom, Sargentini kollega, hogyha más is pontos, hosszabban beszélt, én is beszéltek, súlyozott és megfontolt választ szeretnék adni. Kérem, ezt vegyék komolyan. Mi a néppárt részéről nem akarunk semmilyen fajta rossz szándékú populizmust engedélyezni, és ezt a kérdőívet éppen ezért nem tudom elfogadni. De ugyanakkor fontos, hogy az állampolgároknak egy jó érveket adjunk a kezébe, a gondolkozását segítsük ezzel, és megmutassuk nekik, hogy az Európai Parlament egy olyan stratégián dolgozik, amelyel komoly választ próbál adni a migráció kihívására. De visszautasítom, hogy mi populista válaszokat keresünk, mi több, mi önökkel közösen válvetve szeretnénk dolgozni, és ezt a kérdő évet, kedves Niedermüller kollega, nem fogadhatom el egy komoly vita alapjaként. Ez fel sem merülhet, és ezt nagyon világosan el szeretném mondani. Köszönöm szépen, Mónika. Intfeld eh, asszony. Röviden, szeretnék visszatérni valamire, eh, illetve még Holmeyer eh, asszony hozzászólása előtt akartam ezt elmondani. Én nem frusztrált vagyok most itt a vita során. Többségében egyetértek azzal, amit Holmeyer asszony mondott. A, amivel nem értek egyet, az az, hogy itt most a migrációról szól ez az egész. Ugyanezt a vitát eh, lefog, fog, eh, folytattuk már eh, a Nemzeti Bank függetlenségével, az adójogszabályokkal, oktatásjoggal, a médiajoggal, a bíróságok függetlenségével kapcsolatban. Tehát itt nem csak a migrációról van szó őszintén szólva, újra és újra le kell folytatnunk ezt a vitát, és mindig érvelünk, hogy Magyarországról beszélünk csak, vagy más országokról is tájékozatásképpen örömmel átadom azokat a kritikus, azoknak a kritikus kérdéseimnek a listáját, amelyeket a holland liberális kormánynak tettem fel. Tehát itt bárkit kritizálok, aki ezt megérdemli, mindenkit bírálok. Az én frakcióm nagyon sokszor érvelt amellett, hogy egy más mechanizmusra van szükség, kötelező szabályokra, olyan mechanizmusokra, amelyel eh, monitorozni lehet minden országot, és szükség esetén be lehet avatkozni, szankciókkal ott, ahol erre szükség van. Eh, akkor már nem kell beszélnünk többet Orbán úrról, hanem beszélhetünk eh, az összes országról. Itt van az eredménytábla. Tegnap, vagy nem is emlékszem, talán ma délelőtt volt, megvitattuk az igazságügyi eredménytáblát. Miért ne lehetne a jogállamiság, eh, demokratikus kormányzás, alapvető jogok ez, kritériumokat is értékelni az eredménytáblában? A plenáris ülésen is beszéltünk már erről, és emlékszem, hogy nagy meglepődésemre nagy konszenzus volt e tekintetben, összesen ketten nem értettek egyet. Az egyikre emlékszem, valaki ott a fasiszta sarokról, és Timmermans úr volt a másik, aki azt mondta, hogy nem, itt párbeszéd van, nem kell újabb eszköz, de kell egy újabb instrumentum. Mi, mint Európai Parlament, kidolgozunk egy ilyen mechanizmust. A Timmermans úr ezt nem akarja megcsinálni, vagy a bizottság nem akarja megcsinálni, a parlament megteheti, meg tudja csinálni. Ezt mondom Timmermans úrnak. Mert hát úgy gondolom, hogy jó, itt nyilvánvalóan vannak, akik nem osztják az európai értékeket, de a túlnyomó többség osztja, a túlnyomó többsége az európai parlamenti képviselőknek osztja az egyetért ezekben az értékekben. Tehát dolgozzuk ki ezt a mechanizmust, hogy kitöltsük ezt a hézagot, a hetedik cikk, hetes cikk alkalmazása és a semmi között. Tehát itt nem Orbánról, Orbánról, vagy Magyarországról, vagy bármilyen más országról e, kell beszélnünk, hanem arról, hogy milyen e, eszközzel hogyan tudjuk e, megőrizni Európában a demokratikus értékeket és a jogállamiságot. Köszönöm, és Niedermüller úr az utolsó. Nem egészen röviden, mert nagyon késői az idő. Két mondatot szeretnék mondani. Is it no? Do you have a Hungarian translation or not? Oké. Okay. Uh, csak két mondatot szeretnék mondani. Egyrészt örülök annak, hogy Holmeyer asszony azt mondja, ez a kérdőív elfogadhatatlan. Uh, annak is örülök, hogy azt javasolja, hogy legyen erről vita a Libében. Uh, azt gondolom fontos, hogy legyen egy ilyen vita, mert ez a kérdőív nem csak populista és manipulatív, de hazugságokkal is tele van. Nincs olyan bevándorló, kedves Frau Holmeier, aki Magyarországon szeretne dolgozni, és aki egyetlen munkahelyet is elvenne egyetlen magyartól. Ez ahogy a névet mondja, egy lattelüge. A másik mondat, amit szeretnék mondani, az az, hogy itt nem Magyarország ellen folyik a vita. Itt nem Magyarország van szégyenpadra húzva, hanem a magyar kormánynak a politikája amely évek óta következetesen szembe megy az Európai Unió alapvető értékeivel. Nem érdemes azt mondani, hogy itt Magyarország megtámadása folyik, nem az folyik, hanem az európai alapértékek betartásának fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Köszönöm szépen! Okay, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az élénkvitát, Nagyon érdekes volt. Morás urat, a szakbizottságunk elnökét arra fogom felkérni, hogy írjon egy levelet, válaszul Schulz úr levelére. A vita tartalmán fog alapulni ez a levél, tehát el fogjuk küldeni ezt a levelet május 30-a előtt, eh, május 13-a előtt, a mai vita alapján, tehát el fogjuk készíteni Morales úrral a választ Schulz úrnak. Mi a helyzet a bizottság válaszával? Kérdéseket tettünk fel. Ha nincs válasz, akkor azt mondja ki a bizottság. Szergentini asszony. Itt nem válaszolni kell, én meghallgattam a vitát, az elején elmondtam, hogy egyértelmű, hogy mi a helyzet. Kaufmann asszony többször is elmondta, hogy nem konzultáció a feladata a bizottságnak, nem kezdhetünk el semmilyen formális eljárást olyan konzultációkról, amelyeket tagállama folytatnak le, tehát egy, magyar, egy tagállam által folytatott konzultációról. Nem támogatjuk azokat a konzultációkat, amelyek olyan adatokon, olyan adatokra alapulnak, amelyek nem tényszerűek. Ha megnézzük magát a konzultációt, ha megnézzük a konzultációt, és azt hiszem Timmermans úr erről már írt egy jelentést, akkor elmondhatjuk, hogy ez a, ez a konzultáció tartalmaz félrevezető kérdéseket, illetve előítéleket, előítéleteket a bevendorlókról, és egyáltalán nem objektív, és nem alkalmas arra, hogy megfelelő szakpolitikákat alakítsanak ki. Tehát részrehajló. Elnök, Örülünk annak, hogy itt járt Michel, Misú asszony. Örülök, hogy részt vett a vitában. Következő ülésünk Strasbourgban lesz. Május 18-án 7 óra és fél 10 között, utána pedig május 26-án és június 4-én fogunk még találkozni. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you. It's true.